Kedves kollégák, megnyitom újból az ülést. Mielőtt a meghallgatást elkezdenénk, van a 11-es és a 12-es napi rendi pont, de azt hiszem ezt gyorsan le fog játszani. Az ide egyesben a meghatározott textiltermékek harmadik országból történő behozatalának közös szabályozásáról szóló tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó. Ja, wenn keiner zuhören will, dann kann ja... Hát, aki nem akarja hallani, azzal nem tudok mit csinálni, tehát egyszerűen tovább megyünk. Tehát, mint mondtam, textiltermékek behozataláról van szó, és Valeze Orr úrnak a jelentését már hallottuk. Ez itt az egyszerűsítése az EU joganyagnak, és ezt el is foghatjuk. Na, a bizottságnak van még valami hozzáfűzni valója? No. Nem, mégsem. A tanács szeret, nevében szeretnének valamit mondani? Oké, okay, bitte. Parancsoljon. Kedves Inta képviselők, a kereskedelmi politikai bizottság megbiz, megvizsgálta ezt a textiltermékekről szóló rendeletet, nem voltak megjegyzések, és hogyha az INTA pozitívan szavaz, akkor mehet a koreper elé. Akkor most talán az árnyék jelentéstevő kaphat szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem igazán tudok sokat mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban. EPP, az EPP nevében ö, támogatjuk ugyanis ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm szépen, Luis úr. Nem akar hozzászólni, Marikie? Szintén nem. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Akkor lezárom ezt a pontot, és jön a 12-es napi rendi pont, <clears throat> már pedig szavazunk, akkor csak erről a jelentésről. Ehhez pedig szükség lesz a szavazókártyákra. Remélem, mindenki magával hozta a szavazókártyáját. Leichtfried nem hozta magával. Na hát, na hát. Alle bereit zur Abstimmung? Dann... Mindenki készen el, Akkor megnyitom a szavazást. Rén mellette szavaz, neki sincs itt a szavazókártyája, és Solc úr úgy szintén. Hárman, tehát mellette szavaznak, őket még majd hozzá kell számolni. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 22 szavazott igen, 22-en szavaztak igennel, plusz 3 az 25. Senki nem tartózkodott, és senki nem szavazott ellene. Nagyon szépen köszönöm. 13-as napi rendi pont. Nagyon izgalmas témáról van szó. A szolgáltatások kereskedelméről szóló pluri, plurilaterális egyezménnyel kapcsolatos tárgyalások. Szolgáltatásokról van tehát szó. Mint ahogyan mindig úgy most is, Nyilvános a meghallgatás, az interneten is követhető. Két kör lesz a meghallgatás során, két panel. Az első keretein belül a horizontális elemzés áll majd a középpontban a tárgyalásokkal kapcsolatosan. A második körben pedig a meghívottak a különböző szolgáltatási ágazatokról fognak külön-külön beszélni. Örülök, hogy itt vannak az érintett szakbizottságok képviselői is. Itt van például Koch úr a közlekedési szakbizottságból is. Elvileg Zálba úrnak is itt kellene lennie az EKON képviseletében, de egyelőre még nem látom őt a teremben. Akkor rá is térünk a meghallgatásra. A Genfi tárgyalásokon 24 ország vesz részt, és nem véletlen a helyszínválasztás sem, hiszen fontos a folyamatos kapcsolattartás a WTO-val. A tárgyalások a szolgáltatási ágazat további liberalizációjára vonatkoznak. Ezzel a témával kapcsolatosan is létrehoztunk egy monitoring csoportot, amely intenzíven nyomon követi a legújabb fejleményeket, és örülök, hogy a monitoring csoport állandó jelentéstevőjét is üdvözölhetjük körünkben. Megadom most Réding asszonynak a szót, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek. Mivel én vagyok a tizaja jelentéstevője, három elsődleges megjegyzésem lenne, mielőtt a panel tagjának átadnám a szót. Először is tiza, az egyik, ha nem a legfontosabb kereskedelmi megállapodás, amelyről valaha tárgyaltunk, ugyanis nagyon széles körül. A tárgyalások 2013 áprilisában kezdődtek, és a WTO forrásországok szeretnének előrelépni a szolgáltatási kereskedelmeket. Egyelőre 24 tagja a WTO-nak folytatja a tárgyalásokat, ez egy harmada a WTO tagjainak, és 70 százaléka, százalékát érinti a világon lévő kereskedelmi tevékenységnek. A TISA a piachoz való hozzáférésben új utakat tör, és több területen szeretne szabályokat, mint például pénzügyi szabályokat, elektronikus kereskedelem, szállítás, stb. területeken szeretne behozni. 1995-ben az internet előtti korszakban kezdték ezeket, nyilvánvalóan ezeket aktualizálni kell. És végül is a TISA tárgyalások a gazdasági súlyok és politikai szempontjuk és hatályuk alapján példátlanok. Épp ezért mindenkinek be kéne fognia a radarjával a tizát. Ez azt is jelenti, hogy teljes átláthatóságot biztosítunk az már a kezdetektől fogva, hogy ne legyen semmifajta gyanú, ne, ne vegye körül mítosz. Ezért az Európai Parlament, mint ahogy már mondta az elnök, egy monitorizó csoportot állított föl 2014. szeptemberében, azért, hogy a bizottságtól tájékoztatást kapjon, és hogy alakítsa tárgyalásokat tehát ez tulajdonképpen egy kétoldalú kommunikációs csatorna a parlament és a bizottság között. De a viták tulajdonképpen túllépnek a parlament területén, és ezért <clears throat> megkértük a tanácsot, hogy most nyilvánosságra hozza a mandátumot azért, hogy a külső világ is figyelembe tudja venni azt, hogy mit is értünk, mit szeretnénk elérni az európai fél részéről. Második megjegyzésem az, hogy a tiza nem szabad, hogy kívül kerüljön a témákon, tehát konstruktív megbeszéléseket szeretnénk, és olyanokkal foglalkozni, amelyek fontosak. Mint ahogy tudják, a januári sajtókonferencián én tíz kék és piros vonalat mutattam be, és tulajdonképpen ezt a kétfajta kérdéscsoport szeretnék kibontani. Az egyik a külföldi növekedési lehetőségek, a másik pedig az érzékeny területek belül, az EU-n e belül. Tehát itt vannak a lehetőségek és a fenyegetések. Aztán az olyan kérdések, amiről hosszasan kellene beszélni nyilvánosan, a másik pedig, amelyek nem is kerülhetnek a tárgyalóasztalra ez mindannyiunk érdeke, hogy a tíza sikeres legyen, épp ezért világosan kell látni, hogy mit akarunk elérni, erre pedig adhatok példákat például a nem vám területeket tölteni, aztán a telekommunikáció, szállítás, pénzügyi szolgáltatás e, egyforma egy esélyeket biztosítani, aztán átláthatóan biztosítani a roamingot, védelmet nyújtani a fogyasztóknak, a különböző érdekelt feleknek megbiztosítani azt, hogy ambíciójukat kiteljesítsék, azért, hogy a jövőben multilaterális, tehát többoldalú lehessen mindez a kérdés. És lehet, hogy Kína is valamikor csatlakozik a tárgyalásokhoz. Aztán itt vannak a védelmi kérdések. azt is világosan kell tudni, hogy mit nem akarunk. Például a közszolgáltatások területén ezeket nem kell bevenni. Aztán a szabályozási jogot nem szabad érinteni. Adatvédelmet illetően vannak európai szabályok, amelyek alapot nyújtanak. A szociális normákat nem szabad lejjebb vinni. Tehát mindezeket ki kell zárni a hatályból, és ezt világossá kell tenni ezek az elemek alapvetően fontosak az Európai Unió számára, ezeket nem lehet, nem, nincsenek tárgyalási alapon. A TISA tárgyalásokat a szerződésben befoglalt elvek szerint kell folytatni, például a 21-es cikk alapján, alapjogok, kereskedelem, e, kölcsönösség, stb. alapján tehát értsünk egyet az elvekben, tehát hogy felfelé lépünk, nem lefelé, és hogy, és hogy felfelé akarunk haladni, nem pedig lefelé. A tizának alkalmat kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy a reményeit, aggodalmait, stb. megosza a szociális partnerekkel, az ipar képviselőivel, a civil társadalommal általánosságban, vagy bármelyen érdekelt polgárral kapcsolatban, hiszen nekik tudni kell, hogy mi történik, ki teszi ezt, és érzékeltetni velük azt, hogy ők tudják a tárgyalások folyamát befolyásolni. Tehát röviden eh, megerősített átláthatóságra van szükség, elvekre, erős eh, párbeszédre a parlament eh, és a többi intézmény között és a TISA partnerek között, és együtt a közvéleménnyel. És pontosan ez a meghallgatás is erről szól, és épp ezért érdeklődve hallom a hozzászólásaikat. Köszönjük Reding asszonynak ezt a világos bevezetőt és ezt hiszem egyértelmű követelményeket is fogalmazott meg. Az első panelbeszélgetés horizontális szempontból közelít a TISA tárgyalásokhoz. Négy szakértőnk van, akiket eh, most felkérek arra, hogy hozzák meg velünk a gondolataikat. Mindenkinek kilenc, azaz 10 minusz 1 percet adok. Ignacio Diaz úr az első, az Európai Bizottság kereskedelmi főgazgatóságának illetékes osztályvezetője. parancsolja. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, mindenkit szeretnék üdvözölni, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom, hogy az Európai Bizottság hogyan vélekedik a TISA tárgyalásokról. Talán felvillantanám a legfontosabb elemeit ennek a csomagnak. Egyáltalán miért veszünk részt a tárgyalásokban pontosan, és mi a célunk? Miről tárgyalunk? Miért tárgyalunk? Mik az offenzív és defenzív érveink? Először is, miért vesz részt a TISA tárgyalásokban az Európai Unió? A szolgáltatások ágazata. Nagyon érdekes a parlament vonatkozó dokumentuma. 70%-át adják az európai gazdaságnak a szolgáltatások, és 150 milliárd eurónyi többletet mutat a kereskedelmi mérlegünk a szolgáltatások terén. Gyakorlatilag minden ágazatában a szolgáltatásoknak többletet produkálunk, nem csak azért, mert nyitottak vagyunk, az Európai Unió tudjuk, hogy milyen nyílt piacként működik. Az OECD készített is ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos tanulmányt, nos a legnyitottabbak között szerepel az OECD tanulmányban az Európai Unió. Úgy tűnik, hogy ez kifizetődő, mert ez lehetővé teszi számunkra azt is, hogy versenyképesek maradjunk világ szinten is. Ezt mutatja ugyanis a kereskedelmi töbletünk. A nyitottság ellenére más piacokon komoly akadályokkal szembesülünk, más piacok nem olyan nyitottak, mint az Európai Unióé, például a külföldi működőtőke arányára vonatkozó maximális értékekkel kell szembenéznünk, tehát egy adott vegyes vállalatban eh, mekkora lehet a külföldi tőke aránya. Ilyen megszorítások gyakran vannak. Vannak diszkriminatív vagy túlságosan nehéz engedélyeztetésé eljárások, vannak olyan típusú akadályok, amelyek csak első lát, látszólag eh, szabályozási jellegűek, de alapvetően a céljuk az, hogy a versenyből kizárják a külföldieket. A tárgyalások során pont ezekkel próbálnak valamit kezdeni. Ahogy az elnök úr is elmondta, 24 részvevő van a tárgyalásoknak, 23 volt egy pár héttel ezelőttig, de most már Uruguay is ott ül a tárgyalóasztalnál. Ezt alapvetően üdvözlendőnek tartjuk. Amikor úgy döntöttünk, hogy tárgyalni fogunk, bizonyos feltételeket szabtunk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy a TISA ne legyen a GATT alternatívája. Azt tudjuk, hogy a GATT a WTO szolgáltatásokra vonatkozó általános kereskedelmi egyezménye. Szerettük volna, hogyha ez nem egy másik változat a GATS-nak, tehát az volt az egyik alapfeltételünk, hogy bármit is teszünk a TISA keretében, ez has, ennek hasonlítania kell a GATS-hoz, ennek az alapvető paramétereit kell eh, lemásolnia, de úgy, hogy eh, ahogy elérjük a kritikus tömeget, ezt egy több oldalú, eh, több oldalú alapokra helyezzük. Tehát nem versenyezni akarunk a gatszal, hanem alapvetően a célunk az, hogy a gacot és a tiszát valahogy összefésüljük. A GATS modernizációjához vezethet a, vezetetnek a tiza tárgyalások. A GATS legfontosabb cikkei a tárgyalóasztalra kerültek, és így multilateralizálhatjuk ezt a megállapodást, tehát több oldalú alapokra helyezhetjük ezt. Fontos, hogy a megállapodás, megszületik, ez nyitott legyen. Ha megvan a kritikus tömeg, akkor a TISA eh, a WTO asztalára kerülhet, de amint megvan a kritikus tömeg, eh, nem szabad bezárnunk a kapukat, újakat, új tagokat is be kell eh, fogadni. A TISA-val kapcsolatos parlamenti állásfoglalásban, a 9. pontban önök is megfogalmazták azt, hogy igen, nyitottnak kell maradni a TISZA, ha megszületik a megállapodás, hogy újak is csatlakozhassanak ehhez majd. Fontos számunkra, hogy minél ambiciózusabb legyen a TISZA megállapodás. Redding asszony említette, hogy egyenlő versenyszabályokat szeretnénk. A TISZA csoport eléggé heterogén, a tekintetben, hogy a külföldi befektetők számára mennyire nyitják meg a belső piacukat. Megpróbáljuk ezt valahogy kiegyensúlyozni, a reciprocitás elemeit próbáljuk beemelni a megállapodás szövegébe, ezért a tárgyalások során védjük a piaci hozzáférés alapvető normáit. Például hogy ne lehessen több, tehát általánosságban kis, egyes kivételektől eltekintve ne lehessen e, maximum értéket megszabni a vegyes vállalatok külföldi e, tőke arányára vonatkozóan. Tehát alapvetően ezért döntöttünk így, hogy tárgyalni fogunk. Mi folyik a tárgyalások során? Demisztifikálnám az egész TISZA ügyet. Alapvetően nincs itt másról szó, mint következő két elemről. A kvantitatív restrikciók, vagy a piaci hozzáféréssel kapcsolatos megszorítások, hogy megszabják-e, hogy maximum hány eh, piaci szereplő léphet be, maximum hány eh, külföldi cég tulajdonában lévő leányvállalat eh, kaphat engedélyt, és így tovább, és így tovább. Ez alapvetően egy diszkriminatív diszkrimináció, tehát hátrányos megkülönböztetés a helyi és a külföldi vállalkozók között. Ezt szeretnénk csökkenteni vagy megszüntetni. A, az, hogy nem diszkriminatív szabályokat hozzon bármelyik tagország, ezt a jogot nem kívánjuk mi kikezdeni. Erre vannak jó példák. Ha mondjuk a pénzügyi szolgáltatásokat vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az Európai Unió vezetett egy igencsak jelentős reformcsomagot a válságot követően. Annak ellenére tette ezt az Európai Unió, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan a GATS-ban és más szabadkereskedelmi megállapodásokban ilyen komoly költeményeknek kell eleget tennünk. A pénzügyi szolgáltatások szabályozási keretét azért tudtuk ilyen radikálisan átalakítani, mert ezt diszkriminációmentesen tettük. Tehát ez jól mutatja, hogy a nemzetközi vállalásaink nem kötik meg a kezünket. Nagyon gyakran a tárgyalások során azzal szembesülünk, azt mondják, hogy a szakpolitika formáló kezét megköti ez, a mozgásterüket csökkenti. Nem így van. Ha diszkrimináció mentesek a szabályok, akkor mm, szabadon szabályozhatunk ágazati és horizontális fejezetek is vannak, ez a domestic regulation, ahogy ezt mi a zsargonban hívjuk, például az engedélyeztetési eljárások tartana, tartoznak ide a belföldi szabályokhoz, a gazdasági irányítás, gazdasági kormányzás, hogy például a távközlésben a szolgáltatók függetlensége mennyire garantálható, hogy mondjuk a távközlés engedélyeztetési ágazatban az engedélyeztetési eljárást mennyire kellene egyszerűsíteni, vagy sem. Az offenzív és defenzív eh, érvelés alapvetően eh, az Európai Unió kereskedelmi töblette a szolgáltatások terén jól mutatja, hogy megtehetjük, hogy offenzívek legyünk, hiszen versenyképesek vagyunk például a szemítes technikában, nem kell senkitől félnünk. A kormányzati beszerzés ügyében nagyon komoly várakozásaink vannak, sokat kértünk. Azt szeretnénk, hogyha az európai cégek szemben hátrányos megkülönböztetést nem e, alkalmaznának a kormányzati beszerzések során. Azt mondjuk tehát, hogy az európai cégek e, hogyha egyszer vállalat céget alapítottak az adott országban, ne legyenek diszkriminálva a beszerzések során, csak azért, mert külföldi működőtők el mögöttük. Zárásképpen tehát elmondanám, hogy ahogy azt Redding asszony is említette, vannak olyan területek, ahol nem ahol defenzívek vagyunk, például az közérdekű szolgáltatások tekintetében védekező álláspontra helyezkedtünk. Az eddig kötött szabadkereskedelmi megállapodások is lehetővé teszik, hogy monopóliumok vagy kizárólagos működtetési joggal rendelkezzenek az Európai Unió tagállamai bizonyos közműszolgáltatások terén, és az oktatás, egészségügy, amennyiben ez állami eh, pénzből finanszírozott oktatási, egészségügyi szolgáltatások, vagy például olyan közműszolgáltatások, mint az ivóvíz ellátás terén nem szeretnék semmiféle új vállalást tenni. Ezt értem azon, hogy defenzíven vagyok, defenzív álláspontra helyezkedünk. Vannak olyan kérdések, amik eh, napirendre kerültek, és semmi közük a kereskedelemhez, például az egészségügyel kapcsolatos mobilitás, Az Európai Bizottság, a biztos asszony azt mondta, hogy semmiféle olyan megállapodást eh, nem fog támogatni, amely az egészségügyi mobilitás eh, témájára vonatkozna. Ennyit szeretem volna tényleg csak eh, címszakban elmondani, köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük ezt az áttekintést. Markus Krajewski professzor úr következik, aki nemzetközi és magánjog professzora, Nürnbergből érkezett, parancsoljon professzor úr. Good morning. Um... Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel üdvözlök, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Én igazán megtisztelő, hogy itt felszólalhatok. Néhány témáról szeretnék röviden szólni. Először is nagyon fontos, hogy ha bár már tíz forduló is volt a tárgyalásokban, azt hiszem, hogy kevesen tudják azt, hogy hogyan is állnak a dolgok. Vannak olyan javaslatok, amelyeket nyilvánosságra hoztak, de ennél fontosabb, lennének a konkrét javaslatok. Törökországgal kapcsolatban éppen egyet említettek, ezek kiszivárogtak, de nem tudjuk, hogy milyen más javaslatokkal foglalkoznak még, és hogy mi a része ezen tárgyalásoknak. Ezen kívül fontos, hogy azt sem tudjuk, hogy mik a kérések a különböző tárgyalópartnerektől. Tehát még mindig csak találgatunk arról, hogy mi is a hatája ezeknek a tárgyalásoknak. Néhány megjegyzésem lenne, röviden az általános keretről és a különböző kötelezettségvállalások struktúráról. Nyilvánvalóan a, a GATS-ra alapul az egész, de fontos különbség is van a getszel kapcsolatban, ez pedig a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos megközelítés. A TISZA az egy hibrid megközelítést követ, ami a negatív és a pozitív listát is követi. És hogy én látom, két központi kérdés van. Az első az, hogy mit fed le a negatív lista, eddig az nemzeti szerződéses kötelezettségek vannak benne, de lehetséges, hogy más elemek is ott lesznek. Az átláthatóság például, de valószínűleg lesznek piachoz való hozzáférési elemek is. És hogyha jól értettem a bizottság képviselőjét, vannak ilyen elemek, eh, például a felső határokat illetően, tehát a saját tőke felső határokat illetően, aztán vannak, akik horizont megközelítést alkalmaznak. És eh, nyilvánvalóan attól függ, hogy kik mit akarnak, hogy a pozitív oldalnak a eh, hatája mennyire csökken. Ha jól értettem ezt a szöveget, akkor a meghatározásban hasonló dolgokat fogalmaz meg, mint a kettes mellékletben, mert jelenlegi és jövőbeli intézkedéseket tartalmaz, ugyanakkor az úgynevezett ratchet mechanizmust is alkalmaz. Nem vagyok ugyanakkor biztos benne, hogy ez hogy tud beleilleni épp ezért kellene világosabbá tenni, hogy igazából ez a hibrid megközelítés hogyan működik, hogyha ez a negatív és a pozitív listát kombinálják. A technikai problémák mellett ez a megközelítés, amely egyedülálló eddig, meglehetősen nehéz az érdekelt felek számára, de a szabályozók számára is, a parlamenti képviselők számára is, hogy összehasonlítsák az EU kötelezettségeket, amely pozitív lista megközelítést, listás megközelítést alkalmazott. Persze aztán van harmadik megközelítés, és hogyha azt akarnánk ten, tudni, hogy mik ezek a további kötelezettségek, az még hosszabb időt venne igénybe. Arra is szeretnék rámutatni, hogy hogy akár csak a szabályozók, a civil szervezetek és a közvélemény, ugyanúgy a KKV-k számára is hasznosnak kellene lenni ezeknek a kötelezettségvállalásoknak. De most a kérdés csak az, hogy ők, te már mint a KKV-k értik-e ezeket a kötelezettségvállalásokat. A másik megjegyzésem a belső szabályozás, és a kereskedelem kapcsán már erről beszéltünk, tehát amikor a belső szabályozásról beszélünk, akkor a horizontális szükségességi tesztről beszélünk. És a SZITA megállapodásban ez nincs benne, épp ezért azt javaslom, hogyha az a véleményünk, hogy ne legyen benne, akkor a SZITA szöveg az modellként szolgálhatna, de ha más TISZA partnerek mégis ezt benne szeretnék látni, akkor ezt szoros figyelemmel kellene követni. Mint ahogy hallottuk, az ágazati referencia dokumentumokat, vagy szabályozási fejezeteket, például a telekommunikációval, távközléssel kapcsolatban, nem csak a GATS kontextusban, hanem más javaslatokban, mint például a postai szolgálatok vagy az égességügyi szolgáltatásokban is szerepel. Épp ezért ez nagyon jelentős, fontos, és amennyire én értem, ezt még nem, erről még nem tárgyaltak kereskedelmi környezetben, és még más országokkal kötött GATS megállapodásokban a biztosítások hordozhatóságát illetően is vannak korlátok. Tehát, hogyha az a véleményünk, hogy ez ne legyen a kereskedelmi tárgyalásoknak, akkor ezt is meg lehet érteni, de azért ez nem esik teljesen kívül egy kereskedelmi programon Végső megjegyzése a közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Itt nem szabad elfelejtenünk, hogy régebbi kereskedelmi, EU kereskedelmi megállapodásákban voltak onnan eszközök és mechanizmusok, amelyekkel el lehetett érteni, érni azt, amit Reding asszony is mondott, hogy a, a közszolgáltatások kívül maradjanak. De ha jobban megvizsgáljuk, akkor e, nincsen igazából általános kizárása ezeknek a szolgálatoknak egyetlen megállapodásban sem. Épp ezért szeretnék rámutatni, hogyha a kereskedelmi tárgyalások történetét megnézzük, akkor láthatjuk, hogy 15 évvel el, e, ezelőtt volt egy nagy vita a GATS és a közszolgáltatások e, témájában, és a, a, a kormány megvédte volna az összes közszolgáltatást most pedig azt halljuk, hogy a közműveket kizárták az összes közszolgáltatásból. Épp ezért meg kell vizsgálni, hogy a közművek mit jelentenek. és az EU-Szingapur megállapotásban ezzel kapcsolatban már vannak utalások. És, és nagyon fontos, hogy a, csak a monopóliumokat és kizárólagos szolgáltatókat zárjanak ki ezekből. és a közmű klauzulából nem zárnák ki a közműveket. Nos, a kérdés az, hogy mik a, a nyilvánosan támogatott szolgáltatás, csak hogyha látunk állami támogatást bármilyen formában, hangsúlyoznám a bármilyen formában, akkor ennek részének kellene mind a TISZA kötelezettségvállalatoknak, mind a TTIP kötelezettségvállalatásoknak. Vannak olyan más elemek is, amelyekre szeretnék rámutatni, és itt az legutolsót venném, a helyi intézkedésekkel való kivételezés, vagy kivétele ezekből, ez a 26-os protokoll a jegyzőkönyvvel kapcsolatban az általános érvényű szolgáltatásokat illetően, a hatóságok a közel a fogyasztókhoz kell, hogy biztosítsák ezeket a szolgáltatásokat, tehát akkor a helyi hatóságoknak a feladata ez. Épp ezért kell megvizsgálni a helyi intézkedéseket, meg kell védeni a már meglévő intézkedéseket, ez benne van a szitában, de a jövőbeli helyi önkormányzati intézkedéseket is meg kell venni, tehát nem az egyes függ mellékletben kellene ennek lenni, hanem a kettes mellékletben. Köszönöm. Thanks a lot. Uh, Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen ezt a rendkívül informatív előadást. Következő előadónk Penny Clark asszony, aki az európai közszolgáltatások szervezetének főtitkár helyettese. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást, örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak. Olyannal kezdeném, olyasmivel kezdeném, amit Lange úr is mondott az elején, bevezette ugyanis, hogy van két panelünk, egy horizontális és egy vertikális, de a mi ágazatunkban, ami elsősorban az egészségügy, egy olyan ágazat, amely összeköti a kettőt, mindkettőhöz kapcsolódik. Az összes um, politika területbe integrálni kell, Azt is gondolom, hogy uh, nagyon sok horizontális uh, kérdéshez kapcsolódik a mi ágazatunk. Foglalkoztatás, uh, munkakörülmények, szakszervezeti jogok, munkavállalókkal való egyenlő bánásmód, és hát persze a közszolgáltatások és szolgáltatások tágabb köre. Amikor szolgáltatásokról beszélünk, ugye az elnök úr és Reding asszony is említették a szolgáltatások fontosságát, de a szolgáltatások nem olyanok, mint az áruk. Sokkal inkább beágyazódnak a helyi kontextusban nagyon erősen összekapcsolódnak az emberekkel, a szolgáltatások standardja, minősége szorosan összekapcsolódik a szolgáltatást nyújtó személyekkel, ezért nagyon fontosak a munkáltatói, munkavállalói jogok, a munkakörülmények és egyéb körülmények ebből a szempontból. Tehát sokkal közelebb vannak a szolgáltatások a helyi szinthez, mint a globális szinthez, az, hogy nincsenek határokon átnyúló szolgáltatások, ez talán nem is annyira az, a, az akadályok meglétét jelenti. Nem az akadályok megléte miatt olyan alacsony a határokon átnyúló szolgáltatások száma. Ahogyan néhány kolléga előttem is elmondta, szeretnénk mindenképpen biztosítani a szolgáltatások, illetve a közszolgáltatások minőségét. Reding asszony, mi úgy gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag a leglényegesebb elem. Fontos lenne, hogy elérjük, hogy mindenki számára Európában norma legyen az egészségügyi ellátáshoz való univerzális egyetemes hozzáférés, az ivóvízhez való egyetemes hozzáférés. Mi úgy gondoljuk, hogy ebbe az irányba kell haladni. Ez a gazdaság szempontjából is fontos, mert előmozdítja a növekedést, a munkahelyteremtést, előidézi azt, hogy közpénzt ruházzanak be a közszolgáltatásokba, és hát nyilván a közpénzek elköltése mindig a polgárokat kell, hogy szolgálja, az adófizetőket, akiktől származik ez a pénz. Úgyhogy mi ezt a fejlődést pozitívan szemléljük. Az egészségügyi ellátás ugye nagyon fontos a mai vita szempontjából, és azt láthatjuk, hogy hát amikor a bizottsági képviselőkkel beszélek a Görögországban, Lettországban fellépő problémákról, arról, hogy ott egyre kevesebben férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, és mindeközben ez ugye az alapvető jogok kartájában le van fektetve, mint egy alapvető jog, és az Európai Bizottság ugye egy checklist megközelítést alkalmaz az alapvető jogok érvényesülése kapcsán. Amikor tehát erről van szó, akkor Elhangzik az, hogy fontos a mobilitás kérdése, fontos, hogy eh, hogyan strukturáljuk az egészségügyi ellátórendszert, de ez inkább egy másik főigazgató, eh, kompetenciájába esik, amikor a jogokról van szó, akkor az a DG Justice hatósága alá esik. Aztán vannak olyan vetületek, amelyekben a DG ECFIN és mások eh, a felelősek, úgyhogy az a célkitűzés, hogy az Európai Unió előmozdítsa a jó egészségügyi ellátást, egyfajta kompetencia vitához vezet. És hát ugye maguk a tagállamok felelősségébe tartozik az egészségügyi ellátás megszervezése, ez is egy fontos szempont. Aztán itt van a DG Trade, amely a liberalizáció vetületével foglalkozik csupán. Mi úgy gondoljuk, ez az egész megközelítés nem helyes. A tanács, a tanács ugye nagyon fontos mindenben, nagyon jó alapelveket fogadott el az egészségügyi ellátásra vonatkozólag. Szerintünk fontos lenne, hogy ezek végrehajtása előmozduljon. Tehát látni kell azt, hogy a az ellátás a közszolgáltatások szempontjából milyen helyet foglal el, és a különböző megállapodások, mint a CETA és a TÉZA és egyebek milyen hatással vannak utóbbiakra, és ezen megállapodások persze egyfajta hálót képeznek, közösen hatnak a szolgáltatások ágazatára, és fontos, hogy világosan átlássuk, hogy mi tartozik a megállapodások hatája alá. Mi azt szeretnénk, hogy a közszolgáltatások nem tartoznának a megállapodások hatája alá. A mellettem ülő kedves kolléga már elmondta, hogy a közszolgáltatásokat nem sikerült eddig még soha teljesen kivenni a megállapodások hatája alól, bár hallgatva a bizottságot úgy tűnik, hogy van egyfajta szándék, illetőleg egy olyan megközelítés, mi szerint fontos, hogy ezeket egyfajta kivételként kezeljük. Úgy gondoljuk egyelőre még nem érvényesül teljes mértékben a mi álláspontunk azért, és a magánkézben lévő rész, amely Európában ugye nem egy, egy egészen különleges, hagyomány, különleges hagyományt követ, ennek esetében is biztosítani kell, hogy a közjó érvényesüljön. A TISA lehetne egy első lépés. Redding asszony is elmondta, hogy a TISA az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb megállapodás. Miért is ne lehetne a TISA az a megállapodás, amely elsősorban megfelelő alapokat fektet le a közszolgáltatások szempontjából? Nem lehetne ezt egyszerű módon megvalósítani. A technikai elemeket is szem előtt kell tartani, és szerintem nagyon nehéz a technikai kérdésekről beszélni sok esetben, mert nagyon bonyolultak. Főként, amikor egyfajta változás következik be, és ez a hibrid rendszer jön létre, akkor nagyon nehéz megérteni ezt az egész rendszert, sőt, jó magam sem értem teljes mértékben minden egyes részletét. De amint, sok esetben amint megértünk valamit a rendszeren belül, már is megváltozik. Ezek a változások, amelyek ugye a hibrid megközelítésnek a, az ismérve és velejárói, a pozitív-negatív elemek változását illetőleg nagyon nehézé teszik a megértését a rendszernek. Nem csak nagyobb átláthatóságra lenne ö, ö, szükség, hanem a saját megértésünket segítő kapacitásépítésre is. Itt a parlamentnek úgy gondolom nagyon fontos szerepe van, ugyanis segíthet abban, hogy ne csak azt értsük meg, hogy mi a betűje ennek a megállapodásnak, hanem hogy mik a mögöttes célkitűzések, nem csak az Európai Unió részéről, hanem az összes tárgyalás fél részéről. És persze mindig gondolnunk kell az elveinkre, a célkitűzéseinkre, amelyek azok el, abba az irányba kell, hogy mutassanak, hogy egy van működő világot hozzunk létre, amelyben persze a kereskedelem mint olyan nagyon fontos szereppel bír. Majdnem a végére jutottam. Talán csak néhány konkrét kérdésre térnék ki. A téza ö, kedvező hatásait illetően várjuk továbbra is a hatástanulmány eredményeit, amely azt hivatott bemutatni, hogy milyen pozitív és milyen negatív kihatásai lehetnek a tézának. A pozitív elemek területén még van tendünk, úgy gondolom, és az irányítást illetőleg, amiről beszéltem az EU-s kollégákkal és a parlamenti kollégákkal, egy újfajta közszolgáltatási rendszer létrehozása. Nem csak a meglévő eredményeket akarjuk megvédeni, hanem új eredményeket is szeretnénk. A hosszú távú gondoskodás úgy gondolom egy nagyon fontos eleme mindennek, amelyről született nem nemrégiben egy dokumentum egy sor ajánlással, amelyek közül az egyik azt fogalmazza meg, hogy nagyon fontos a szociális védőhálóba beépíteni a hosszú távú gondoskodás elemét a kockázatok közösségi vététele szempontjából. Kérdés, hogy hogyan tudunk a polgárok számára az Európai Unión belül és azon kívül is hosszú távú gondoskodást biztosító rendszereket kiépíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Pascal Kernes következik, aki az Európai Services Forum vezetőigazgatója parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak ebbe a bizottságba. A szervezetem a szolgáltatások kereskedelmével foglalkozik kizárólagosan Először is a különböző piaci hozzáférési lehetőségekről és struktúrákról fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek Reding asszonynak, hogy felvázolta e, a öt kék és az öt piros e, vonalat. Én is fogok erről beszélni. A hibrid megközelítést mi elég nehéznek találtunk, jobban szeretnénk egy negatív listát látni csak, mert ez sokkal könnyebb a vállalkozások számára megérteni. Tulajdonképpen szeretnénk, hogyha a megállapodást más országokra is kiterjesztenék, és remélhetőleg más országokat is bevonhatunk, és több, oldalával, több oldal, oldalúvá tehetjük a megállapodást. Szeretnénk a, azt a struktúrát megtartani, a már már létezik, tehát nem kelljen nulláról kezdeni. Ezen kívül szeretnénk minimális normákat használni, azért, hogy minél gyorsabban haladhassuk. Az országokat illetően 24 ország van a tárgyalások során az asztal körül. Vannak olyan országok, amelyek már aláírtak megállapodást, vagy most tárgyalnak róluk. Tehát szeretnénk, hogyha a TISA azon országokra koncentrálna, ahol, akik nem tudnak még föl, hozzáférni a piacokhoz. És itt pirossal jelöltem Ausztráliát, Hongkongot, Izraelt, Tajvan, Új-Zélandot, Pakisztánt, Paraguayt, Uruguayt és, Törki, és még Törökországot. És szeretnék Törökországra koncentrálni, amely egy nagy ország, nagy növekedéssel, és szomszéd ország van vámunió velük, de nincsen a szolgáltatásokkal kapcsolatban megállapodás, kivéve a GATT kötelezettségvállalások. A tisza val kapcsolatban a szabályoknak a megállapítása az egy jó ötlet, mi is támogatjuk azt. A bizottság már szólt arról, hogy már mit, mit tettek le az asztalra és az engedélyezési eh, eh, folyamatokra eh, felé nyitunk, ami eléggé nehéz. Mindegyik ország kéri ezt. Aztán a munkavállalók vagy személyzetnek a mobilitásának a kérdése, ideiglenes kérdése, e, aztán e, a helyi e, belső szabályozás, aztán ágazatspecifikus referencia dokumentumok, és nagyon fontos, hogy ezek mind átláthatóak legyenek támogatjuk a bizottságnak a közbeszerzési szabályait de most szeretnék az öt kék és az öt piros vonalról beszélni, amiről a jelentéstevő is szólt. Itt kölcsönösségre van szükség. Nyilvánvalóan a kölcsönösség itt azt jelenti, hogy minden ország meg kellene, hogy nyíljon akár csak az EU, de nem csak mindegyik ágazatnak külön-külön, hanem azt szeretnénk, hogy mindegyik ország minél többet nyisson meg. A Tiszának az egyik szabálya azért történt, mert a, történő a GDA az nem nyitott és bennünket megbékjózott a mezőgazdaság, stb. És mi szeretnénk a szolgáltatásokkal előrelépni, és azt szeretnénk, hogy a többi ország is ezt tenni. A második és a harmadik kék vonal a nemzetközi normákkal foglalkozik a szolgáltatásokban, és hogy az a, az a polgárok számára kézzelfogható előnyökkel szolgáljunk. Ezt mi nyilvánvalóan támogatjuk és az ambiciózus piachoz hozzáférési kötelezettségvállalásokat, illetően szeretnék, hogyha a TISZA az új normákat állítana föl tehát a fejlett országoknak nemzetközi normákat kellene behozni. Ezen kívül vannak más ágazatokban is offenzív érdekeink, például a szakmai és az üzleti szolgáltatásokat illetően, hisz ez nagyon fontos az gazdaság számára aztán vannak környezetvédelmi vagy energiaszolgáltatások, ahol az EU-nak nagyon nagy kapacitásai vannak. Nos, Kínát illetően szeretnénk, hogyha a Kínát is bevonhatnánk, mert szeretnénk, hogyha a tiszát kiterjesztenék más országokra is, a BRICS és az ASEAN országokra is. Ezt támogatjuk. Tehát épp ezért nyilvánosan is támogattuk azt, hogy Kína csatlakozzon a TISZÁhoz. A beruházásokat illetően Kín, Kínában mélyreható reformok voltak, szabadkereskedelmi zónákat megnyitottak, de ugyanakkor az utóbbi hetekben a kiberbiztonsággal kapcsolatban, különösen a bankágazatban hallottunk, amelyeket ki akarnak terjeszteni más területekre is. Ez azt jelenti, hogy Kína új korlátokat akar felállítani, tehát nem tudjuk, hogy Kána most megint, Kína már megint játszadozik-e velünk. Tehát szeretnénk bevonni Kínát, de azért óvatosan. Uruguay csatlakozott, vagy csatlakozik. Nem tudjuk, hogy mi lesz Kína reakciója. Nem akarok többet szólni erről, mert ez még nagy kérdés. Nagyon félünk attól, hogy, hogy nem kudarcot val a Tiszának a kiterjesztése, hiszen 24 ország az nem elég. Az utolsó kék vonal ban kellene, hogy legyen egy vitarendezési vonal is, és nyilvánvalóan a mi vállalataink is üdvözlet ezt, de van egy kérdés, ugyanis sok ország, amely a WTO tagja, az nem feltétlenül támogatja ezt, ugyanakkor az azt jelenti, hogy a TISZA országok számára kifogást emelhetnek a többi országok. Tehát akkor most legyen a TISZának egy különleges vitarendezése, de ez problémás lesz, hiszen a parlament tavaly hozott egy olyan rendelkezést, amely ide bekavarna tehát meg kell nézni, hogy hogyan fogják végrehajtani a tiszát, hogyha a vitarendezést is bevezetik. Nos, akkor nézzük az öt vörös vonalat az általános érdekű és közszolgáltatásokat illetően, mint az égegységügyi szolgáltatások, stb. Ezeket nem lehet újra tárgyalni hiszen van már a közszolgáltatásoknak három szintű védelme, ezeket csak meg kell erősíteni. A mobilitással kapcsolatos fejezet, de kapcsolatban van bizonyos zavar, hiszen az ideiglenes üzleti mozgásokat illetően már van az EU-ban rendelkezés. Nem bevándorlásról van szó, nem vízumoknak a kiállításáról, hanem ha ideiglenes mobilitást engedélyeznek az üzleti vállalkozóknak, tehát a tisztát szeretnénk, hogyha ezt jobban megnyitna. A szabályozási jog nem tudom miért merül föl, hiszen mindegyik állam szabályozhat, nem akadályozza őket egyetlen megállapodás sem ebben. Persze, a tagállamnak a megfelelő szabályozót kell alkalmazni, de az EU szabályokat tiszteletben kell tartani. A szociális dömpinget illetően nem lehet megkérdőjelezni a közösségi joganyagot. Végül pedig az adatvédelem kérdése. Itt ezzel kapcsolatban mi kompromisszumot találtunk, hiszen azt mondtuk, hogy az adatvédelmi rendeletet nem szabad megkérdőjelezni a kereskedelmi megállapodásnak, ugyanakkor a kereskedelmi megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy átlátható adatok legyenek nincsen nemzetközi kereskedelem az adatvédelem nélkül. Persze, védjük meg az adatokat, de legyenek olyan, olyan szabályok, amelyek a nem korlátozzák ezt helyi szabályokkal. Köszönöm a képviselőtársaimnak. Adom meg a szót elsőként Judith Kirsten Darlingnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívott előadóinknak is. Egyetértek a Redding asszony eh, által az elején elmondottak nagy részével. Valóban a TISA kapcsán egy közvitának kell zajlania, méghozzá átlátható módon, főként annak tükrében, hogy más tárgyalások hogyan folytak. A veszélye annak, hogyha ezt elmulasztjuk megtenni, az az, hogy az emberek fejében nagy zavar alakul majd a tízával kapcsolatban. A GATS, az akta, a munkavállalók kiküldetése eh, esetében már láttuk, hogy mennyire komoly vitát válthat ki egy ilyen érzékeny, kényes téma. Ha másért nem, hát ezért eh, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy minél átláthatóbb módon folyjanak a tárgyalások. Mivel a WTO mellett folynak a tárgyalások, és a mi célunk az, hogy a WTO keretébe illesszük majd a végén a dolgokat, így a WTO átláthatósági szabályai szerint kell, hogy folyjanak a dolgok. Ahogy azt Marcus mondta, mindenkinek hozzá kell férni ahhoz, hogy a különböző tárgyalófelek mit ajánlanak, mit javasolnak a tárgyalóasztalnál. Az átláthatóság kapcsolatban Kérdésem az, hogy miért nem ennyire átlátható a folyamat? Miért nem látjuk, hogy ki mit ajánl, ki mit hoz az asztalhoz? Az Európai Bizottság megpróbálja biztosítani minél nagyobb fokú átláthatóságot? A mandátum már önmagában is egy nagy előrelépés, de ez nem több egy fügefa levélnél, hogyha tovább nem visszük a dolgokat. Um, um, a Markus kérdésére reagálva, Gatszal kapcsolatban fennáll a lehetősége annak, hogy a szerződő felek bizonyos ágazatokat, szolgáltatásokat kivonjanak bizonyos feltételek mellett a megállapodás hatája alól. A TISA esetében hogy lesz ez? Hogyha valami szándékosan vagy nem szándékosan bekerül, akkor az örökre benne van, a hatája alá tartozik, vagy esetleg ezen lehet majd változtatni. Szerintem ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amelyre többen utaltak, hogy a pozitív és negatív listákkal, illetve a hibrid modellel kapcsolatban mekkora zavar katyvasz van a fejekben. Hogyha az ember eh, már éppen megértett egy modellt, akkor egy újabb modell jelenik meg a tárgyalások során. Meggyőződésem az, hogy ha túlságosan bonyolult a dolog, akkor valamit rejtegetni próbálnak előlünk. Én Szeretem az egyszerű dolgokat. Uh, Ezért minél egyszerűbb, annál jobb. A pozitív listázás módszerrel módban egyébként ezt már teljesítette. Az utolsó kérdés. A közérdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos úgynevezett vörös vonal, vagy piros vonal. Önök szerint hogyan lehet ezt a legjobban biztosítani azt, hogy a közérdekű szolgáltatások teljesen kikerülnek a hatája alól. Markus mondta, hogy a SITA szöveg, a CETA szöveg talán a legjobb kiindulási alap. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne a mellékletekben, hanem a szöveg fő testében, korpuszában szerepeljen ez a kitétel. Hogyan lehet ezt elérni a legjobban? Mit gondolnak erről? Köszönöm, Maria. Merci, merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. Redding asszony elmondta, hogy mik a piros és kék vonalak, hogy ezt a zsargont használjam én is. Ez nagyon világos volt. A pozitív és negatív listákkal kapcsolatban elég technikai jellegű vitát folytatunk a bizottsággal több alkalommal is, és a megfogalmazott válaszokban azt hallottuk, hogy pozitív vagy negatív tulajdonképpen mindegy, végsősorban ez ugyanaz, ugyanoda jut, ugyanoda vezet mindkettő. Igen, de hát hogyha ugyanarról van szó, akkor miért nem a legegyszerűbb módszert használjuk, a pozitív listát. Ez a legérthetőbb, ez a legvilágosabb, és hogyha a korábbi viták során aztán hangzott, hogy ugyanoda jutunk el, ugyanarra vezet mind a kettő, akkor miért nem az egyszerűbb megoldást vizsgáljuk? Kliké záradék bizonyos szolgáltatások liberalizációja mellett nem lehet a liberalizációban visszalépni ezt sikerült, mennyire sikerült megvédeni, ez nekem problémás soha nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben egy szolgáltatás területén vagy piacán. Miért zárnánk ki annak a lehetőségét, hogy újra definiáljuk a közérdekű szolgáltatást egy tagállam esetében mondjuk. A jelenlegi tárgyalások során lehet, lehetséges lenne kedvezményes elbánás módban részesíteni a WTO szabályok tiszteletben tartása mellett természetesen egy bizonyos közérdekű szolgáltatást mondjuk a, a munkakörülmények esetében miért ne részesítenénk előnyben egy olyan céget, amely, ha miért ne részesíteni egy önkormányzat mondjuk egy olyan céget előnyben, amely a munkakörülmények tekintetében többet nyújt, többet ígér. A, persze, amíg a WTO szabályok keretein belül maradunk, de itt vannak például a környezetvédelmi normák, amelyek ö, olyan ro, roppant ö, fontosak, most már jó néhány év óta láthatjuk ennek számos előtt Európában. A munkavállalók szabad mozgásának kérdése is felmerült. Nos, nekem ez különösen kényes kérdésnek tűnik, főként az európai helyzet tükrében elfogadtuk a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvet, ami tulajdonképpen a munkavállalók szabad áramlását jelenti. Jó lenne tudni, hogy ez milyen mértékű nehézségeket okoz, erről mindenképpen kellene beszélnünk, jó lenne beszélnünk, hiszen ezzel kapcsolatban felmerülnek aggodalmak. Tudjuk, hogy ma komoly visszaélések vannak, amelyek például itt ilyen szempontból megjelennek a munkavállalók szabad mozgása terén. Jó lenne, hogyha az európai belső piac tehát tudjuk, hogy az európai belső piacon belül is már nehezen uraljuk ezt a helyzetet. Itt egy jóval nagyobb szintű fellépés esetében hogyan tudjuk tudjuk azt majd biztosítani, hogy kollektív szerződéskötés jogát és egy munkavállalói jogokat hogyan tudjuk majd itt érvényesíteni. Szerintem olyan nehézségebb ütközhetünk, amelyeket ma még nem tudunk előre látni, megelőlegezni. Köszönöm, Helmut következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Einige Fragen. Äh, Pár kérdésem volna azzal kapcsolatosan, amit hallhattunk. Az előadók ugye nagyon érdekes dolgokat mondtak el a panel első részében. És Máriához hasonlóan én is szeretném megköszönni Réding asszonynak, a jelentéstevőnknek a monitoring csoportban, hogy ilyen világosan fogalmazott. Ha azonban minden a GATS szintjén maradna meg, és a GATS lenne a standard, akkor mi szükségünk a tízára? A kérdés tehát az, hogy a meglévő szabályozást hol nyitjuk meg, és hol indulunk el a jövőben mutató szabályozás irányába. Nekem ez még nem egészen világos, és az sem világos, hogy az Európai Bizottság, mint a tárgyalásokban résztvevő fél, a meglévő közösségi gott, amely ugye körülhatárolja a fellépés szabadságát, lehetőségét, hogy ebben, tehát az Európai Bizottság hol kezd tárgyalni a partnereivel, mely pontokon kívánt tárgyalni a partnereivel, hol vannak azok a kérdések, ahol még nézeteltérés mutatkozik meg. Aztán elhangzott az, hogy minden tagállamnak lehetővé kell tenni a TISA-hoz való csatlakozást, és a TISA alkalmazást is lehetővé, alkalmazását is lehetővé kell tenni a jövőben mindenki számára. Az azonban felveti a kérdést, hogyha ők másként gondolkodnak a szolgáltatások kérdéséről, akkor újra kell tárgyalni majd a szöveget, vagy pedig a most 24 ország által elfogadott szöveget egyszerűen alkalmazni kell az újonnan csatlakozó országok esetében is. Tehát mit jelent a nyitottság? Mit jelent ez majd a később részt venni kívánó országok számára? És hát felveti ez azt a filozofikus kérdést is, hogy a plurilaterális hogyan viszonyul a multilaterálishoz. Érdekesnek tartom azt is, hogy a panel minden egyes előadója említette, hogy vannak különböző ágazati kérdések, amelyek horizontálisan kell tisztázni. Itt az adatvédelemre hivatkoznék, az adatok különbözőképpen történő értelmezése az EU és az USA által, ugye ez a TIP révén is fontos kérdés. Mennyiben játszik szerepet majd a TISA kapcsán, és hogyan hat majd ez ki a TTIP-re, vagy fordítva? Lehet, hogy a TTIP alkalmával a tárgyalások során születik egy olyan eredmény, amely majd a TISA-ra is kihatással lesz. Tehát az adatok különbözőképpen történő értelmezése, fontos, ugye az adatvédelem szempontjából is. Nekünk itt Európában nagyon magas adatvédelmi normáink vannak. Ez milyen szerepet játszik majd a jövő szempontjából? És végezetül, én is egyetértek mindenkivel, a közszolgáltatásokról nem kell tárgyalni, ez egy abszolút vörös vonal, de a bizottság elmondta azt, hogy megpróbálja a vizet kivételként kezelni, tehát hogy ez ne kerüljön bele a szövegbe, de mégis mindenről tárgyalnak. Úgyhogy most tényleg tárgyalnak mindenről, vagy van egy egészen világos álláspont, vörös vonal, hogy a közszolgáltatásokról és a közjavakról nem tárgyalnak. Köszönöm, Jenik. Merci. Köszönöm szépen a különböző hozzászólóknak a véleményét. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő a tízelvel kapcsolatban, hiszen a TTIP és a SETA munkájával kapcsolatban néha nem értem a tárgyalásoknak a, a az állapotát, épp ezért Reding asszonynak a, kompetenciáját nagyon értékelem. Nos, hogy akkor milyen kétoldalú kapcsolatok vannak az USA-val, Koreával, stb., és hogy most ennek mi köze lesz a Tiszával, vagy pedig a Tiszába belül kell, és aztán érünk el ezekhez a tárgyalásokat. Én ebben elveszem. Nem vitatom, hogy fontos ezeknek a tárgyalásoknak a jelentősége, de mi a hozzáadott ért mérték a kétoldalúkhoz hasonlítva a plurilaterális tárgyalások esetében érzem Uruguayjal, és értem, hogy miért fontos bizonyos országokkal a megállapodás, de a tizából kiinduló multilaterális nagy hatalmas megállapodás szerintem túlbecsülik. Aztán a kapcsolat a különböző megállapodások között nyilvánvalóan nagyon fontos a polgárok számára, tehát hogy megértsék ezt. Tulajdonképpen mindenki ugyanazokat a kérdéseket tette fel, és pedig a közszolgáltatások erős védelme, most itt, hogy közművekről van-e szó, szolgáltatásokról, stb. mindenki ezzel kapcsolatban garanciát szeretne látni, azt illetően, hogy a közszolgáltatásokat megvédjük. Volt e, a kanadai kollégákkal egy parlamenti e, ülés, az egyik kanadai képviselő arról beszélt, e, beszélt a betegbiztosításról és azt mondta, hogy bizonyos kanadai tartományok már privatizálták az egészségügyi szolgáltatásokat, és épp ezért nem léphetnek vissza. Na most akkor a betegségbiztosítás hova kerül ben? A pénzügyi, vagy milyen szolgáltatások körébe? Tehát ezt is világosá kellene tenni. A tárgyalások során Európának is nyilvánvalóan liberalizálnia kellene bizonyos szolgáltatásait. Épp ezért szeretném hallani a bizottságtól, hogy melyek azok a szolgáltatások a bizottság szemszögéből inkább megnyitható európai szinten, nem csak külső szinten. Végül pedig a különböző módokat illetően. Szerettem volna, hogy a Clark asszony részéről a veszélyekről is hallottunk az, volna az egyes módban, például, hogy bizonyos szociális kérdések versenytémává nyílnának ki a határokon átmonyuló szolgáltatásokat illetően. Köszönöm szépen, és én is Szeretnék egy kiegészítő kérdést feltenni Krajewski úrnak, az a koherencia kérdése, Janik is érintette ezt a kérdést. Hogyan lehet koherenciát teremteni a téza és a CETA között? Ha megnézzük az egyes és kettes függeléket, fontos kérdés ez, és hogyan lehet az egyes tagállamok számára konkrét kivételeket beépíteni a szövegbe? Lehet-e itt egy megfelelő egyensúlyt kiépíteni, és végeredményben a TISA megállapodás hogyan fog kihatni a bilaterális megállapodásokra. Jó, akkor most még egyszer megadom a szót a szakértőknek, mondjuk fejenként három percet kapnak, és ugyanabban a sorrendben haladunk, ahogyan előzőleg is, először is a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdéseket. Az átláthatóság kapcsán azt kell mondanom, hogy mindent megtettünk, amit tőlünk telik. A weboldalunkon szerepel ez. A VTO tárgyalások során élhettek a fennálló lehetőségekkel az országok. Eddig az EU, Norvégia és Svájc tette hozzáférhetővé az álláspontját a TISA kapcsán az interneten. Ami a hibrid rendszert illeti, nos, voltak olyan, ország, olyan felek, mint mi is, akik úgy gondolták, hogy a GATS architektúrára kell építkezni, és aztán voltak olyan országok, akik más álláspontot képviseltek. Mi egy olyan kompromisszumot dolgoztunk ki, amely a GATS architektúrát tiszteletben tartja, de ezen túlmutat. Így tehát gyakorlatilag a TÉZA a GATT-hoz közelít, ahol egyfajta horizontális struktúra érvényesül. Ami a munkavállalók mobilitását és a munkakörülményeket illeti, mi a mobilitással nem foglalkozunk igazán, itt rövid távú megközelítés érvényesül, mégis van egy konkrét elképzelésünk erről, amelyet megtalálhatnak a bizottság weboldalán is. Hogyha valaki az Európai Unióból érkez, Unióba érkezik, akkor a tagállami szabályok továbbra is érvényesülnek rájuk nézve, ami a munkakörülményeket illeti, illetve a kollektív bérmegállapodásokat és hasonlókat. Tehát világosan kimondtuk azt, hogy a minimálbérre és egyebekre vonatkozó szabályokat az Európai Unióba érkezők szereplőknek is be kell tartaniuk, rájuk is érvényesek ezek a szabályok. túlmutat-e mindez a gácon, és mi a multilaterális, plurilaterális viszony. A multilaterális megállapodás csak is a tíz tagokra vonatkozik, hogyha probléma merülhet fel, akkor a VT alé visszük az ügyet. Kérdés, hogy a jelenleg magánkézben lévő szolgáltatásokat be lehet-e emelni a közszolgáltatások területére, úgy gondoljuk, ez erre van lehetőség. Lehet, hogy egy ma privatizált szolgáltatást beemeljük a közszolgáltatások területére egy állami monopólium formájában, Azt hiszem, a három perc végére értem, köszönöm. Köszönjük. Krajewski professzor úr. Just very briefly. Köszönöm, csak nagyon röviden. A transzparencia, az átláthatóság nagyon fontos. Az, hogy az ajánlatok átláthatóak legyenek, az nem annyira fontos, hiszen ezek jellemzően um, a jelenlegi megállapodásokon alapulnak, ami is jóval izgalmasabb az, hogy ki mit kér. Például az EU, azt se látjuk, hogy az EU mit kér. Szerintem igazából azt kellene kérni, hogy azt kellene látni, hogy ki mit kért. Ami a szabályozói fejezeteket illeti, kollégám, nagyra becsült kollégám azt mondta, hogy az Európai Bizottság megosztotta vele, vagy a kollégáival ezt. Én is titoktartás kötelezettség mellett beleláthatom egyes dosszékba, de felmerül, hogy hogyha a, a, a, ezek szabályozási kérdések, ez nem állam titok. A pénzügyi szolgáltatások, biztosítások szabályozása, vagy egészségügy szabályozása, ezek miért nem olyan javaslatok, amelyek teljesen nyilvánosak? Legyen miért nem ez az alapszabály? Miért eh, kegy ez, hogyha kiszolgáltatják annak, aki ezt kéri titoktartás mellett. A, az a tervezet, amit én láttam, ebben a releváns GATS rendelkezések nem szerepelnek, de gondolom egy hasonló mechanizmus, vagy ugyanaz a mechanizmus a GATS-hoz hasonló módszerek beépülhetnek ebbe. Nem indult el az úr, az azt jelenti, most annyit teszek, amit csak akarok? Ami pedig a koherencia kérdését illeti, persze a gazból át lehet emelni rendelkezéseket, de az nagyon szakmai kérdés, hogy ezek mennyire szabályozási kérdések. Amikor vállalásokat látjuk, igazából ö, akkor válik ez eldönthetővé. A monopolizálás vagy a közérdekű szolgáltatások védelme, talán ez a legfontosabb kérdés számunkra. Most nekem úgy tűnik, hogy az jelentene előrelépést, hogyha nem egy általános egyetemleges klauzulát vagy záradékot keresnénk ennek megoldására, egy egyen megoldást. A CETA keretében tett lépések persze fontosak, de ne felejtsük azt el, hogy ez, folytatni kell ezt a megkezdett folyamatot. Az államilag finanszírozott definíciója, vagy közpénzból finanszírozott, mint fogalom meghatározás önmagában lehet, hogy nem elég. Újra monopolizálhatunk? Igen. Hogyha a közmű kivétel vonatkozik rá, igen. Az viszont kérdés, hogy ez még vitatott, például a szingapúri megállapodásban van egy nagyon érdekes technika, amelyben van egy pozitív lista, és minden olyan szektor, ahol alkalmazni kellene a közmű záradékot, ott van egy apró kis lábjegyzet. Nem tudom, hogy ez eh, szándékos vagy eh, eh, véletlen volt, de például az oktatásban nincs ilyen ezek szerint akkor az oktatás az nem számít közérdekűnek, vagy közmű jellegű szolgáltatásoknak? Köszönjük, Clark asszony. Igen, például ez a lábjegyzett oktatás ügyben, ez egy fontos információ darab, hogy jó, hogyha mindenki összedugja a fejét, hogy együtt okosabbak vagyunk, mint külön-külön. Szerintem is jobb, hogyha nem egy általános, egyetemes megfogalmazást keresünk. A szöveg korpuszát vizsgálva Mi van, hogyha ez nem mond ellent nem csak a közelköztek, hanem a közműszolgáltatásokra vonatkozó szabályosoknak is így tovább, és így tovább, bla bla bla bla bla bla. Az engedélyeztetési eh, elvárások, ezek pontosan olyan szabályok, szabályozások, amelyekre szükségünk van a közérdekű szolgáltatások esetben. Ez nagyon fontos a tervezhetőség, a hosszú távú kiszámíthatóság érdekében. Egy-két dologra reagálnék. Először is köszönöm az elhangzottakat. Most, most három percben igazából az embernek nagyon nehéz összeszedni a gondolatait, ezért majd megpróbálok ezekre válaszolni írásban. A közérdekű szolgáltatásokra, tehát a public service, a közszolgáltatásokat a közérdekű vagy általános közérdekű szolgáltatásokra is kiterjeszteni. Az új uh, eh, IL, eh, az ILO egyezményre is egy keresztreferenciát álltunk a legújabb megállapodásokban, amely remélhetőleg minden ilyen eh, közszerződésbe vagy állami szerződésbe bekerülhet. Tudjuk, hogy Európában van probléma a munkavállalók kiküldetése kapcsán. Az Európai Bíróság előtt is több ügy eh, van ez ügyben, például az egyenlő elbánás elve a munkahelyen. Eh, fontos, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak ugyanazon a munkahelyen a munkavállalók ez ügyben szerintem konszenzus kell, hogy legyen közöttünk, de az új közbeszerzés irányelv környezetvédelmi szempontokat is érvényesít, és nagyon fontos, hogy utalnak arra, hogy házon belül is megoldhatják, nem ez a négyes cikkben saját elbírálás halát a helyi autonómia értelmében az önkormányzat eldöntheti, hogy nem ír ki közbeszerzést, hanem megpróbálja ezt megoldani házon, úgymond házon belül. I think that hasn't been... Különböző megállapodások közötti összefüggésekről eddig igazából nem beszéltünk, de mindannyian el kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi van emögött. Kereskedelmi tárgyalásoknak se szeri, se száma. Az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal el kellene azon gondolkodni, hogy a kereskedelmi politika hogyan alakuljon. A kereskedelmi politika nem olyan régen felvizsgálatra került. A pozitív és negatív listázással kapcsolatban sokat beszélgettünk, tárgyaltunk erről. A parlament is azt mondta, hogy a következő hódóban legyen ilyen negatív lista de a CETA kapcsán, de talán a felmerül a kérdés, hogy mit teszünk kereskedelem ügyben, hogyan akarunk, tudunk a szomszédjainkkal, más régiókkal kereskedni, feszedéseket kötni. A többi kérdést feljegyeztem, és van ne próbálok ezekre reagálni. Köszönjük szépen. Clarence úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is leírtam a kérdéseket. Az átláthatóságot, illetve nyilvánvalóan támogatjuk a javaslatokat. Reméljük, hogy a tagállamok is lépnek majd. Már az internetes oldalakon is vannak ennek jelei. Nyilvánvalóan ez egy hosszas folyamat, épp ezért szeretnék az országok elkerülni. Nos, várunk arra, hogy az országok az ajánlataikkal előálljanak, és reméljük, hogy a bizottság más országokra hat ezzel kapcsolatban. A pozitív és a negatív listával kapcsolatban mi azért szeretnénk negatív listát, mert hogyha megnézzük a szita ajánlatot, minden látható, tehát tudja az ember, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges. Amikor a pozitív listát nézzük, akkor igazából amit látunk, az, az azt jelenti, hogy az ország nem akar kötelezettséget válasz, válaszolni. A négyes módot illetően, amikor a, az ideiglenes mozgásról van szó, a nemzetközi kereskedelem az két vállalat között van, az embernek látnia <coughs> bocsánat, kell az ügyfeleit, <coughs> és ez nem azt jelenti, hogy a, a, a kollektív szerződésnek a feltételeit ne találnák, ne tartanák tiszteletben. <coughs> Tehát a TISZA is nem lesz más, másmilyen ebben a kérdésben a közszolgáltatásokat, illetve nem értjük, hogy miért van ekkora félelem. A magánszolgáltatásokban szeretne Tisza nemzetközi kereskedelmet, a Nemzetközi eh, Kereskedelmi Szakbizottságban vannak, eh, hallottuk, hogy 150 milliárd többlet van eh, <clears throat> minden évben, és ezt növelni kell. Tehát itt nem nyilvános szolgáltatásokról van szó, hanem magánszolgáltatásokról. Hát erről beszéljünk, és a kereskedelemből. Ről. Márkusz azt mondta, hogy a szitában foglaltak, azok nagyon jók, jó megfogalmazásban történtek, mert általánosságban szólnak. A hozzáadott értéket illetően a Tiszával kapcsolatban és a két oldalon megállapodásokkal való összehasonlításban a Gec az 15 éves, tehát azok az országok, akik nagyobb védelmet akarnak, azokat üdvözöljük itt. De a TISZA fogja ezt a nemzetközi biztonságot biztosítani. Herzlichen Dank, wobei és schon korrigieren müssen, dass... Köszönöm szépen. Ebben a szakbizottságban az európai polgárok érdekeit képviseljük. Ez ügyben szeretnék világosan fogalmazni. Az európai választópolgárok képviselői vagyunk, nem más érdekeket képviselünk, megnyugtathatom. Lássuk a második felét a meghallgatásnak, a második panelre térünk át különböző ágazatokról fogunk beszélni. Kezdjük a távközléssel. Larry Stone lesz az első hozzászóló a British Telecom képviseletében. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm elnök úr, köszönöm a szakbizottságuknak, hogy uh, lehetőséget biztosítanak arra, hogy beszéljek ma itt arról, hogy British Telecom uh, hogyan vélekedik a TISZA tárgyalásokról. Mi alapvetően támogatjuk, szerintünk ezzel mindenki nyerhet. A kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat általában támogatjuk. Korea, Amerika, Szingapur, Mercosur témában. Majd visszatérnék később arra, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. 170 országban aktív a British Telekom, állami szerveknek, magáncégeknek, civil szervezeteknek mind, mi nyújtunk szolgáltatásokat. Az összes TISA tárgyaló, TISA tárgyaló országban aktívak vagyunk, és nagyon komoly hálózattal bírunk, amelyek pár kivétel a világ összes nagyvárosát összeköti. Hat okból támogatjuk a TISA megállapodás megszületését. Először is meggyőződésünk, hogy a szolgáltatások egy olyan ágazatot jelentenek, amely az Európai Unió és azon belül az Egyesült Királyság gazdasága számára nagyon fontos, további növekedési potenciált rejt az magában, hogyha valamit szabályozunk ez ügyben. A digitális belső piac, az elektronikus kereskedelem, be kell, hogy kerüljenek a nemzetközi kereskedő megállapodásokban. Több A globális kereskedelem több mint 50%-et adja ez, főként akkor komoly növekedési potenciált rejtesz magában, amikor a protekcionista tendenciák eh, gátolják eh, az éppen szárba szökkenő gazdasági növekedést. A számítás technika is a növekedése és a kereskedelmi mérleg alakulása nagyon párhuzamosan halad. Fontos számunkra, hogy kiszámítható, megbízható legyen. Negyedsorban reméljük, hogy a TISZA a nyílpiaci hozzáférést javítja, illetve a, a, a, a tisztességes piaci szabályozást is garantálja majd az üzleti ügyfeleink számára is. Ötöd sorban az Európai Szolgáltatási Fórum nevében mondom, azt hiszem, hogy az a határokon átnyúló adatáramlás szabadon alakulhat, ez mindenkinek az előnyére. Harold Redding asszony is elmondta, hogy természetesen a regionális nemzeti adat védelmi szabályozás szigorú tiszteletben tartásával adatlokalizációs törvények eh, eh, bizony néha megnehezítik az ember életét. A végül, de nem utolsó sorban úgy érezzük, hogy a TISA egy eh, az állami közbeszerzések piacát is jobban fogja majd szabályozni, főként a számítástechnika terén, illetve a távközlés terén. A liberalizáció hiánya, piaci hozzáférés hiánya, külföldi működőtőke maximális határértéke, korlátozott hozzáférés, illetve a hibás hozzáférés, amikor a szabályokkal ellehetetlenítik a külföldi befektetőket, vagy a trösztelenes szabályokkal mind-mind megnehezítik sokszor az ember életét. A, a TISA azt hiszem, hogy sokat segíthet abban, hogy az Unióban megszokott, gyakorlatilag korlátlan piaci hozzáférés, diszkriminációmentesség, transzparencia és független szabályozás elvét érvényesíti. Szerintünk ez a globális kereskedelemnek csak jó tehet. Az effektív, a hatékony szabályozás főként a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás esetében fontos, mert az egyes belső piacokon, vagy unió belső piacán egy a digitális belső piacot elmélyíteni kívánja az Európai Unió. A nagy cégek és e, intézmények sok országban e, szeretnének ugyanolyan színvonalú szolgáltatást nyújtani, így nyilván sokszor e, szeretnének egy távközlési szolgáltatóval szerződést kötni, a kollaboratív design vagy a pénzügyi szolgáltatások piaca pont olyan, ahol a cégen belül és a cégek közötti technikai teljesítmény megbízhatósága, magas színvonala roppant fontos. A kutatásban, fejlesztésben, a divat ágazatban nagyon gyorsan mozgó ágazatról beszélünk itt, nagyon fontos. Ez a 4.0-ás ipar, ahogy azt sokszor szoktuk mondani tehát ennek a globális business-to-business tárközlési piacnak nagyon fontos, hogy egy, egy, egy fair, tisztességes, diszkriminációmentes szabályozás kiszámítható jövőt garantáljon. Az Európai Unió, Japán, Ausztrália, Új-Zéland, Norvégia, Korea és más tízza tárgyalók, például Chile már rendelkezik ilyen rendszerrel, amely tisztességes nagy kereskedelmi hozzáférést biztosított? Amerika esetében például ez nincs meg ez a szabályozás, reméljük, hogy a TISA erre majd megoldást talál. Szeretnénk, hogy azt is szeretnénk, hogy ez más TISA eh, tagoknak például eh, hasonló üzenetet küldene, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni. A tanulmányok azt mutatják, hogy a távközlési piac és a technika piaca rengeteget nyerhet egy ilyen tízaszerű szabályozástól, csak az EU jobban szabályozott piaca 90 milliárd eurót jelentett évente. Amerikában a Gately Consulting azt mutatta ki, hogy a hálózati hozzáférés szabályozása 600 milli, 60 milliárd dollárt jelentene profitban évente, ez nyilván gazdasági növekedést és munkahelyteremtést is jelent. Végezetül, ha megengedik, akkor tényleg csak villámsebesen elmondanék annyit, hogy a VT Doha fordulóban ezek párhuzamosan jó néhány plurilaterális, többoldalú párbeszéd, kereskedelmi tárgyalási párbeszéd folyik, úgy érezzük, hogy a vitarendezési mechanizmusnak érvény szerezni a különböző, tag, különböző megállapodások közötti átfedések megszüntetése egy nagyobb kívás, a TISZA is csak tovább bonyolítja a, a képet. A VTO-nak is szerepet szánnak, a, például a kereskedelem tekintetében ilyen, mint egy clearing házként működhetne. Dublinban egy évvel ezelőtt részt vettem egy konferencián kereskedelmi kérdésekben a japánok, akkor azt mondták, felvetettek egy ilyen ötletet, vagy nem tudom, hogy ezt valaki támogatta, vagy üldözte, de szerintem érdemes azt végig Thanks a lot. Nagyon szépen köszönjük. Ez a Telekom, tehát távközlésnek az ágazata volt, most jönnek a pénzügyi szolgáltatások. Edward Bowles lesz az előadó, aki a, regional, tehát a Corporate and Public Affairs Europe regionális vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy meghívát, meghívtak, és köszönöm, hogy a titkárság is megszervezte az utunkat, tehát sikerült ide jutnunk. Mi a Standard Charters az egy EU telephelyű bank, de Ázsiában, Afrikában és a közél-keleten is szerepelünk. Tehát a feltörekvő piacokon, ahol például az equity cap, tehát a saját tőke plafon és a többi azok kérdések, ezek a kérdések olyanok, amelyek itt felmerülnek. Már hosszú idő óta szerepelünk ezeken a piacokon, és a az négy pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban fogok szólni majd. Támogatjuk-e a Tiszát? Igen, bizonyos módon igen, vannak fenntartásaink ugyan. És majd erről konkrétabban is beszélek. Reding asszony, az előadó bevezetésében tulajdonképpen nagyon ügyesen összefoglalta a kérdéseket és a kihívásokat négy megjegyzésem lenne. Az első az átláthatásokkal kapcsolatban, tehát nagyon jó lenne, hogyha Tiszát nem egy másikkal kapcsolatban hasonlóvá tennénk a, a titához hasonlatban. A tita az tulajdonképpen hatalmas kárt okozott, mert nem volt átlátható a kezdetektől fogva. Ha a 19 oldatos, oldalas mandátumát olvassuk, akkor semmi olyan nincs benne, amiért ne lehetett volna nyilvánosan átláthatóvá tenni. Tehát Malmström asszonynak az erőfeszítéseit, hogy ezt nyilvánossá tegye, támogatom, E, és e, ezzel kapcsolatban e, a TISZA mandátum is felmerült, tehát azt is nyilvánossá kell tenni. A nemzeti biztonsági kontextusban nincsen semmi olyan, ami ezt indokolná. Aztán az álláspontokat illetően a bizottságnak a pénzügyi szolgáltatásai 2013. júliusában egy, kiadott egy dokumentumot, amely a GETS mellékleteként tekintettek. A Wikileaks remélhetőleg a legutóbbi dokumentumot is nyilvánossá tette, amelyet tíz nappal ezelőtt a 11. tárgyalás sorban Genfben is elővettek. Tehát ezzel kapcsolatban előre léptünk. De amikor megnézzük a Wikileaks-ben megjelent tervezeteket, semmi olyan nincsen bennük, amely nemzetbiztonsági vagy nemzetgazdasági kérdéseket felvetne. Tehát nem érthető, hogy miért ne lehetne ezeket nyilvánosakra hozni. Tehát minél jobb az átláthatóság, annál jobb lesz és, és nincs semmi ok, ami indokolná, hogy ne most kezdjük el. A második kérdés, hogy több oldalává tegyük a tiszát, itt a bizottság feladata áll fent. 18 hónappal ezelőtt az Egyesült Államok ellenállt annak, hogy a TISZA több oldalával legyen. De a bizottság határozottan kiállt emelet, és azt mondta, hogy ha a TISZA részéve legyen a TISZA, akkor több oldalával kell tenni. Tehát ezzel kapcsolatban a bizottságot dicséret illeti. Tehát végre lesz valami, ami több oldalú lesz. Nos, akkor az ambíciókat illetően itt jelenik meg az, hogy támogatom Tiszát. A Tisza ugyanis a kötelező jelenlegi gyakorlatot, tehát a jelenlegi gyakorlatot teszi kötelezővé. Tehát tulajdonképpen egy stencil mechanizmus, tehát vannak különböző dokumentumok, amelyeket le lehet másolni bocsánat, a standstill mechanizmus, tehát a, a, az, hogy leállunk, az azt jelenti, hogy bizonyos tárgyaló partnerek fenntartásakkal akarnak élni, tehát hogy a jelenleg meglévő gyakorlatból visszalépjenek és e, a tárgyalások elején nem ezt e, vártuk, hiszen Tiszának, a Tiszának az értelme az volt, hogy vannak olyan országok, e, amelyek túllépnek a GATS kötelezettségvállalásaikon, tehát ültessük le azokat, akik már ezen túllepnek, vagy még alá se írtak ilyet, és legyen egy ilyen többoldalú szerződés de a pénzügyi szolgáltatások szerződésével kapcsolatban már is fellépnek fenntartásokkal, azt illetően, hogy csatlakoznak-e a tárgyalásokhoz. Tudom, hogy a bizottság és más felek nagyon határozottan kiállnak a vonakodó felekkel szemben. A pénzügyi szolgáltatásokat illeten e, a külföldi saját tőke plafonok e, léteznek, ezek, ezek akadályt jelentenek ezekben a e, piacokban, tehát nyilvánvalóan ha el akarjuk őket törölni, akkor az nagyon fontos lenne. Aztán a kötelező megerősített szubszidiarizációt illetően eh, vannak olyan államok, amelyeknek a hitel minősítése nehézé teszi, hogy bizonyos országokkal kereskedjenek, ugyanis alatta van a hitel minősítési szintnek Épp ezért a pénzügyi szolgáltatási cégek egy helyi ággal tudnak kereskedni, tehát ott helyben van egy helyi irodájuk, fiókjuk, vannak olyanok, akik már 150 év óta ott vannak Kínában vagy Tájvanban, de azért látunk egy e, erőltetett e, szubszidiarizációt, amely a pénzügyi válságra válaszként jelent meg, de ugyanakkor kontraproduktív e, például a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatban. Aztán az adatvédelmet illetően mi valóban bajnokai vagyunk ennek a témának, és a pénzügyi szolgáltatások dokumentumai egy, közül egyik sem ássa alá ezt az adatvédelmi állapotot. A felelős vannak olyan piacok, amelyek szeretnék az adatvédelmi helyzetet aláásni, de az EU mondhatja, hogy jó, értjük, hogy mi történt korábban, például Japánban, amikor manipulálták a helyzetet, de ez a múlt. Most nagyon erős adatvédelmi törvényekre van szükség, amely lehet, hogy nem lehetetlenné tesz bizonyos fajta adatokkal való eljárást tehát kell onshore rendszer, offshore rendszer is, tehát hogy az egyik a másikat ellensúlyozza, és ezért van szükség a data hubbingra is. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, elnök úr, az ön jelentésében a nyolcadik oldalon, a nyolcadik bekezdésben szokség, szó van a pénzügyi szolgáltatásokat illetően. És ön ebben a bekezdésben a, okként felemlíti, hogyha a szabályozási keret nem koherens, akkor a DINTA bírósági eljárás is előlép, és ez pénzügyi instabilitáshoz vezet. Tehát a, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a bizottság elő, erőfeszítéseit az usa is az asztalhoz ültesse nagyon fontos, mert hiszen így tudnánk az arbitrás keretét csökkenteni. Köszönjük szépen! Köszönjük! Theodorakis úr következik a postai szolgáltatások témakörben, aki a Uni Global Union Europe-tól érkezett hozzánk, parancsoljon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! A posta és logisztikai ágazatot képvisel a Uni Global Union európai lányvállalata keretein belül, amely rengeteg szakszervezetet és munkavállalót tömörít a különböző postai szolgáltatásokkal és logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokon belül. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzte ezt a témát, amely olyan fontos a tagjaink számára. A más civil szervezeti és szakszervezeti kollégákhoz hasonlóan mi is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy el kellene állni a tárgyalásoktól. Tehát arra kérdésre, hogy mi támogatjuk a TISZ-át, nemmel válaszolhatóhat, válaszolhatok. Ellenezzük a tárgyalásokat, mert úgy érezzük, hogy a demokratikus folyamatot ez erodálja, ugyanis zárt ajtók mögött zajlanak a tárgyalások, úgy gondolom a mai, tár- mai panelek is ezt bizonyítják. Ami a posta és logisztikai ágazatot illeti, nagyon gyakorlati szempontból közelítjük a, meg a TISA tárgyalásokat. A postai szolgáltatásokat máron két évtizede liberalizálták, és láthatjuk, hogy ez milyen eredményekkel járt. Teljes mértékben negatív kihatással volt a liberalizációnak. Katasztrofális kihatással volt ez a fogyasztókra és a munkavállalókra is, Latin Amerikában, Ázsiában és talán az Európai Unióban még inkább igaz ez. Generációkon keresztül a nemzeti postai szolgáltatók az egyes országok gazdasági rendszerének a középpontját képviselték, ugyanis lét, lehetővé tették a kommunikációt, a kormányok számára a kormányzást, és a gazdaság virágzását. Továbbra is a gazdaságok egyikon belül, a nemzetgazdaságokon belül a postai szolgáltatások fontos szerepet játszanak és a közérdeket szolgáló szolgáltatások közé tartoznak, erre majd visszatérek a későbbiekben. Globális szakszervezetként mi támogatjuk az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó rendszert, és úgy gondoljuk, az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést egyetemes jogként kell meghatározni. Úgy gondoljuk, hogy a 20 nyolc tagállamban mindenütt liberalizálták immáron a postai szolgáltatásokat. Ez a liberalizáció viszont nagyon negatív hatá- kihatással járt, nagyon nehéz, megnehezítette a postai szolgáltatások, szolgáltatók számára az egyetemes szolgáltatás végrehajtását gazdaságos és hatékony módon. A dereguláció és a liberalizáció gyakorlatilag erodálta az egyetemes szolgáltatási kötelezettségünket. Az Európai Bizottság a liberalizáció egyéb támogatói mellett azt javasolta, hogy javulnak majd a postai szolgáltatások, és ezzel párhuzamosan csökkennek az árak, ez sajnos, sajnálatos módon nem következett be. Ehelyett azt láthatjuk, hogy a piac fragmentálódik, illetve fragmentálódott. A régi szolgáltatók kell, hogy az egyetemes hozzáférést biztosítsák, miközben az új, újonnan piacra lépő vállalkozások söprik be a profit nagy részét. Emellett azt látjuk, hogy egyfajta kevésbé méltánytalan verseny alakult ki, Egyre csökkennek a bérek az ágazaton belül, a liberalizáció révén mind a fogyasztó, mind a munkavállaló is rosszul járt. Nem sikerült beváltani a szolgáltatások magasabb minőségére és az alacsonyabb árakra vonatkozó ígéreteket. Emellett a liberalizáció az ágazatban dolgozók számára is nagyon negatív következményekkel járt, munkahelyek szűntek meg, és ami még ijesztőbb, romlottak a munkakörülmények. Egy olyan munkaintenzív ágazatban, mint amilyen a postai szolgáltatások és a logisztika, leginkább a költségek csökkentése révén próbáltak a vállalkozások előnyre szert tenni. Gyakorlatilag egy lefelé mutató spirál alakult ki a bérekben és a munkakörülményekben. Normálvá váltak az olyan eszközök és körülmények, amelyek kiszorították a minőségi munkahelyeket. Visszatérve a tízára, a tízatárgyalások és más kereskedelmi megállapodások a deregulációs fenyegetést jelentenek, deregulációs veszélyt jelentenek az ágazataink számára, és a közérdeket szolgáló re-regularizáció lehetetlenné válik. Emellett a tiza révén előfordulhat, hogy a kormányoknak bizonyítaniuk kell egy bevezetni kívánt szabály szükségességét, mielőtt azt bevezetik. Például előfordulhat, hogy a már privatizált szolgáltatások, például a postai szolgáltatások regularizációját meg kell indokolni egy kormánynak, mielőtt megteszi ezt a lépést. Nem szeretnénk azt, hogy a postai liberalizáció másút is megvalósulna, az Európai Unió határain túl is, mivel láthatjuk, hogy itt elbukott ez a projekt. Továbbá úgy gondoljuk, hogy az ilyen megfontolásokat nyilvánosan kell megvitatni, olyan körülmények között, ahol minden félnek lehetősége nyílik arra, hogy a jogalkotókkal vitát folytasson a szóban forgó kérdésekről. A szolgáltatók, szolgáltatók azon lehetősége, hogy a köz érdekében járjon el, korlátozódott a liberalizáció során. Nyilván a végső szó a jogalkotós, jogalkotóké. Úgy látjuk, hogy a tíza tárgyalók a liberalizációhoz kötötték a tárgyalásokat. Úgy gondolom itt az ideje, hogy az Európai Parlament meghallgassa az ágazatból az ágazatban kialakult aggódó álláspontokat is. A szolgáltatások nagyon fontosak a gazdaságaink szempontjából, és világosá kell tenni, hogy a kereskedelmi liberalizáció aláássa a szolgáltatók szolgáltatások minőségét, és ennek drámai kihatása van a polgárokra és a munkavállalókra is. Azzal zárnám, hogy egy kicsit túlépek az eddigi kereteken, és világosan kimondom, hogy szerintem a szolgáltatások liberalizációja nem jelentene beszéd. Úgy gondolom, a parlament nagyon tisztában van azzal, hogy a munkavállalói kiküldetés kapcsán milyen nehézségekbe ütköztünk, és ezért egy általános kérdést tennék fel, hogyha a belső piacon nehézségekbe ütközünk annak kapcsán, hogy a munkavállalókra vonatkozó szociális jogszabályokat érvényre juttassuk, például a munkavállalók kiküldése kapcsán, akkor hogyan gondoljuk, gondolhatjuk azt, hogy ilyen nehézségek nem lépnek fel majd egy nemzetközi kereskedelmi megállapodás kapcsán, amikor tudjuk, hogy már a kontinensünkön is gondok vannak ezzel. Mi természetesen támogatjuk azt, hogy teljes mértékben kivegyék a szövegből a közérdekű szolgáltatásokat, de nagy mértékben támogatom azt, amit a jogprofesszor előadó mondott, ugyanis jobb szabályozásra van szükség a közérdekű szolgáltatásokat illetőleg, főleg ami a közfinanszírozást illeti. A postai ágazatban azt láthatjuk, hogy a közfinanszírozási modell erodálódott, vagy erodálódik. Úgy gondoljuk, a, az egyetemes szolgáltatási hozzáférési szabályozás minden európai polgárt megillet, és a liberalizációt nem szabad exportálni, mert ez egy zűrzavart okozott, nem egy jó modellről van szó, nem szabad, hogy ez a világ többi részén is érvényesül, mert láttuk, milyen gondokat okoz. Köszönöm. Köszönjük, most pedig Zálba urat kérem, aki az Econ alelnöke, hogy mondja a véleményét, utána pedig Kohul következik a Toranszakbizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi szolgáltatások nagyon fontos elemét adják a tiszta tárgyalásoknak. Dimension. Services sectors are covered. A szolgáltatási ágazat például a transzverzális szabályozási fejezetben, az ágazati szabályozói részben, illetve a piaci hozzáférésről szóló részben. A pénzügyi szolgáltatások a tárgyaló gazda, ország gazdaságainban nagyon fontos szerepet játszanak, éppen ezért a tárgyalások során is kulcselemként szerepelnek. Ugyanakkor több akadály van annak, hogy a pénzügyi szolgáltatások fejezetét eh, lezárják. in the TISA negotiation on financial services. Pénzügyi szolgáltatások fejezetét lássuk tehát. A nemzetközi piacon újabb akadályok jelentek meg a pénzügyi válság miatt. Legyünk reálisak, a TISA tárgyalások ban résztvevő országok pénzügyi fejlettsége nyilván más, mondjuk Amerikában és Perúban, vagy Európában és Pakisztánban a szabályozói harmonizáció nagy országok bármilyen halmozak között alááshatja azon erőfeszítéseket, amelyeket a nemzetközi szervezetek és normák terén láthatunk. Kína, India a, nem képviselhetik magukat a tízában, de például a G20-akban igen. a nemzeti engedélyeztetési eljárások a cél vagy a származási országban gyakran azt jelenti, hogy e, az ellenőrzési jogot nem szívesen adják fel részben érthető módon. Padhelyzet alakult ki eh, a piaci hozzáférés, illetve szabályozói vállalások terén, az az Európai Unió eh, a padhelyzet megoldására egy közös álláspontot nyújtott eh, be. Az európai azt javasolta, hogy a transferzális szabályozási fejezet, illetve a pénzügyi szabályozási fejezet közötti kapcsolatot erősítsük meg célzott fenntartásokkal élt, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan eh, a belső szabályokat eh, csak eh, korlátozott szigorral kellene az Európai Unió álláspontja szerint alkalmazni. A legzártabb piacok, legkülönbözőbb piacok esetében is minden pénzügyi szolgáltatás terén komoly vállalásokat kell tenni, például a külföldi működőtőke vonatkozásában, illetve fontos eh, pénzügyi szolgáltatások esetében, amennyiben ezeket eh, határon átnyúló módon eh, szolgáltatják. Services, provision or recognition will allow parties. A felek számára ez lehetővé tenni, hogy egy másik fél prudenciális intézkedését alkalmazzák, illetve a pénzügyi szolgáltatókra saját szabályokat érvényesítsék. Ez egyébként megfelel annak az uniós szabálynak, amely a harmadik országok szabályozó testületeinek hatáskrétek forrásnak tekinti. A tárgyalások kapcsán nagyon sok kérdés merül fel, amely az Ekon, az, Ekon, az a Gazdaság és Monetáris Szakbizottságot érinti. milyen mértékben elégítette ki az unió követeléseit a mások által ajánlott csomag. A, az egyenlő versenyszabályokat hogyan garantálhatjuk, illetve milyen mértékben garantálja a jelenlegi asztalonfekvő javaslat az unió cégek számára az administratív teher csökkentése mellett az unió szabályozási joga csökkentése nélkül a pénzügyi adatok határon átnyúló mozgással kapcsolatban az unió megközelítése elég ahhoz, hogy az egyéni adatok védelme megvalósuljon. Biztos, biztos vagyok benne, hogy Reding asszony ennek érdekében mindent megtesz majd. A harmadik ország beli szabályok az EU saját pénzügyi szabályozásának, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályainak val mennyire ekvivalensek. A TISA és a TTIP közötti kapcsolat, amely különösen fontos az ECON szakbizottság számára. A TTIP keretében az EU nem akar pénzügyi szolgáltatásokról tárgyalni, akkor a TISA keretében ez hogyan fog alakulni? az átláthatósági kötelezettségek hogyan érvényesülnek majd. A TISZA tárgyalók közül nagyon sokan G20-ak vagy FSP tagok, de Kína és India nem. A TISZA pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályt hogyan tudjuk ezeken az egyéb fórumokon érvényesíteni? az FSB eh, tagok eh, hogyan eh, csatlakozhatnak a TISZA ágazati megállapodásaihoz. Mikor és hogyan kerül majd nyilvánosságra a tiszta tárgyalásokkal kapcsolatos minden fontos dokumentum. Ez az, ami foglalkoztatja az ECON szakbizottságot. Remélem, minél hamarabb választ kapunk kérdésén. Thanks a lot for the contribution of the ECON committee and... Köszönjük szépen. Most Koch óra transzbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a Transzakbizottság részéről felszólalhatok. ezen a meghallgatáson. Kifejezetten Üdvözlöm a TISA nagyon ambiciózus célkitűzéseit, amelyben az EU-s célkitűzések is szerepelnek. Úgy gondolom, egyedi módon, példátlan módon átlátható és nyílt tárgyalásokat láthatunk, ez is üdvözlendő. Nagyon fontos ágazatokat érint a téza, mint amilyen a közlekedés és a turizmus is, hiszen ezek szempontjából a szolgáltatások kulcs szerepet töltenek be. Ami a logisztikai, postai, szállítmányozási ágazatokat illeti, ezek is nagyon fontosak. Ez egy gyakran alábecsült piac, nagyon nagy növekedési potenciállal bír mégis. Különösen az internet, az elkereskedelem idejében nagyon fontos ez a piac. Nagyon rövid időn belül jelennek meg új szolgáltatások és új szolgáltatók. De úgy gondolom az Európai Unión belül is még sokat teendőnk, hogy ezeken a piacokon a, meg, a tapasztalható hézagokat betömjük, például a csomagvisszaküldés és egyéb kérdésekben. Az innovációs potenciált még nem merítettük ki, úgy gondolom, teljesen Európán belül sem. Ugyanakkor fontos, hogy a földrajzi lefedettség és az egyetemes szolgáltatások kérdését is szem előtt tartsuk, például a vidéki és elzártabb, nehezen hozzáférhető területeken. Nagyon fontos a koherencia és a szociális dimenzió, biztosítandó azt, hogy a különböző munkakörülmények, a bérezési körülmények és a szociális, valamint környezeti normák is érvényesüljenek, a TISA nem teheti tönkre a magas európai standardjainkat. Mi a közlekedési szakbizottságban derülátők vagyunk, Szerintünk az Európai Unió tiza tárgyalások során egy észszerű liberalizációt véd, és megvédi az EU érdekeit. Az univerzális szolgáltatási kötelezettség a TISZA keretein belül sem tekintendő, mint olyasmi, ami a verseny ellen hat, abban az esetben, hogyha arányos módon érvényesül a fogyasztók tényleges szükségleteihez viszonyítva. Ezért azt várom, hogy tisztázzuk az egyetemes postai szolgáltatások definícióját. Az összes szolgáltatás általában az, az egyetemes szolgáltatások definícióján kívül áll, azonban a monopóliumok és a többszörös szubvencionálás elleni küzdelem összességében üdvözlendő. Remélem, hogy sikerül előbbre jutnunk ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Köszönjük szépen az elhangzottakat. Fjellner úr kért szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a vita egy része kis és szürreálisan alakult. Meghallgatásról van szó az Európai Parlamentben, ahol a világ legnagyobb kereskedelmi blokját képviseljük a szolgáltatások területén, és mégis az az érzés az embernek, hogy itt a teremben most egy olyan megállapodással kapcsolatosan aggódunk, amely megnyitná a szolgáltatások kereskedelmét. Mindenki kivételekről beszél, hát olyan lesz ez, mint egy svájci sajt, több lyuk lesz benne, mint sajt, legalábbis, hogyha meghallgatjuk itt az elhangzottakat. Igen, a svájci sajt finom, de nem a lyukakat akarom én a sajtban, hanem magát a sajtot. Ebben a kontextusban hadd reagáljak a négyes modalitással kapcsolatos kérdésre, és arra, hogy most ez problematikus-e, avagy sem. Szó esett a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvről, és annak végrehajtási nehézségeiről. Hát hadd mondjam el, hogy a négyes modalitás még ha a legambiciózusabban is zárulnának a tárgyalások, akkor ez ahhoz közelítene, mint ami már az Európai Unióban most is érvényesül a munkavállalók szabadságát, mobilitását illetően. Ettől azonban messze vagyunk, és ezért ez sokkal inkább egy költői kérdés. Nem egy valós problémáról van itt szó, a TISA kontextusában legalábbis. Úgy gondolom, a szakbizottságnak egy kérdésre behatóan foglalkoznia kell, és tudom, hogy Reding asszony foglalkozik ezzel. Ez az adattranszfereket is éle, érinti. Sokat foglalkoztunk az aktával, és sokat beszéltünk a, az adatok védelméről, a magánszféra védelméről. És amikor Erről beszélünk, hát tudjuk, hogy ez az Európai Unióban egy kiemelt téma, sok digitális szolgáltatásunk van, itt adattranszferekre szükség van, de amikor erről beszélünk, akkor szem előtt kell tartani azt is, hogy nem csak az internetes gazdaságról van itt szó. Az úgynevezett régi gazdasági ágazatok ugyanilyen fontosak, ugyanennyire fontos az adattranszfer a régi ágazatokban is, Például a svéd Volvo-val, Volvo képviselőjével is beszéltem, akik ugye teherautókat is gyártanak többek között, és ők azt mondják, hogy ők nem igazán ipari vállalkozásnak számítanak immár, hanem szolgáltató vállalkozásnak, ugyanis a bevételék 50% a szolgáltatásokból származik. Sok hagyományosan ipari vállalkozás számára esetében igaz lehet ez, ugyanis a bevételeik nagy részét szolgáltatásból nyerik, de a szolgáltatások nagy része esetében adattranszferekre van szükség. Hogyan lehet például a motor és a szolgáltatói központ közötti kommunikációt létrehozni? Ezek érinthetik a magánszféra kérdéskörét, igen, de lehet, hogy találunk olyan adatátviteli lehetőségeket, amelyek talán nem is igazán érintik a magánjellegű adatok védelmének kérdését. Igen, nehéz meghúzni a határt, könnyű különbséget tenni például egy teherautó motorja és egy egyén között, de van itt egy komplex, komplex köztes tér, amivel igenis foglalkozni kell. Tehát ne csak a Google-t nézzük, hanem az adatátvitel más területeit, felhasználási módjait is nézzük meg. Köszönöm. Just... Nagyon szépen köszönöm. Volt egy konkrét kérdésem, de lenne ez egy, egy megjegyzésem. A munkavállalóknak a kiküldetése nagyon fontos amikor a határokon átnyúló szolgáltatási kereskedelmi, a szolgáltatások kereskedelméről beszélünk, ugyanis ez a nemzetközi dimenziója a munkavállalók kitölt, kiküldetésének. Épp ezért na, e, e, a nyilvános vita során ezt nehéz lesz átláthatóvá tenni. Épp ezért nagyon fontos, hogy a vallásokra, a valóságot ne kendőzzük el Különösen fontos ez az IKT ágazat számára hogyha Európába jönnek munkát vállalni, akkor a különböző munkajogi törvényeket megfelelően kell alkalmazni. Azt hiszem, hogy a legutolsó előadás az az külső oldaláról szólt az EU kereskedelmi. A kérdésem pedig az, hogy a két előadásban is világos volt, Stone és Bose előadóknak az előadásában világos volt, hogy a szolgáltatási tárgyalások során, a TTIP kerén az USA-val való kapcsolat nagyon fontos. A kérdésem az, hogy mit akarunk először? Jobb lenne-e, hogyha a TTIP szolgáltatási tárgyalásokra koncentrálunk, azért, hogy az európai távközlési szolgáltatók is a piacra léphessenek. És hogy kiegyensúlyozott pénzügyi szolgáltatási fejezet legyen a TTIP-ben, vagy pedig inkább a TISA és a TTIP egyszerre kellene, hogy történjenek. Aztán a finanszírozást illetően ha bár rengeteg kereskedelmi megállapodás van, Bóz úr egy elég érdekes megjegyzést tett arról, hogy vigyázzunk rá, hogy ne legyen sok különböző megállapodás, amik között hézeg, hézagok vannak. Hiszen eh, vannak nemzetközi pénzügyi szabályozási tárgyalások is közben, tehát hol kellene eh, ezekről beszélni? A tizában eh, belevegyük, vagy ne? Mi a kapcsolat ezek között? hiszen ha ezt ágazati szempontból nézzük, akkor nagyon bonyolult képet kapunk. Köszönöm szépen. És Nick. A bizottsághoz intézném a kérdésemet. A TTIP tárgyalások során felmerült egy kérdés a szolgáltatásokat illetően, ahol az Európai Bizottság a tagállamoktól azt kéri, hogy kicsit lépjenek vissza a kettes mellékletnek bizonyos részeiben a szolgáltatásokat illetően. Szeretném látni, hogy a bizottságnak mi az e, álláspontja, e, mi lesz egy európai e, elképzelése a szolgáltatásoknak, és és a közösségi joganyagot hogy fogja megvédeni. Jó, akkor nézzük a szakártakat, akik szeretnének reagálni a megjegyzésekre három-három percben. Stone úr, köszönöm, néhány megjegyzésem lesz három percben. Az első a szabad mozgása a munkavállalóknak. Egyetértek a hozzászólóval, mi megpróbálunk a szakszervezetekkel együttműködni, hogy több éves megállapodásokról tárgyaljunk. Bizonyos esetekben eh, az Európai Unión kívüli piacokkal kapcsolatban is biztató, amit elértünk. A, de ennél szélesebb körű kérdés a szakképzettségek közötti eh, hézak különbség. És több ország és szervezet is vizsgálja ezt a kérdést. És az Egyesült Királyságban is van a kezdeményezések. Az Egyesült Államok piaca egy hatalmas piac, ahol az adatátvitel kritikus eh, kérdés, a helyi hozzáférés az egészen másfajta rendszer, mint az EU-s. Na most, hogy a TISZA és a TTIP az párhuzamosan folyhatna-e, Hát a kérdés az, hogy ezek egymást kölcsönösen támogatják-e, vagy pedig, hogyha mind a kettővel egyszerre foglalkozunk-e, az egy forrás problémát vet fel. Bolzúr, köszönöm. Pénzügyi szolgáltatások szempontjából ez nagyon fontos. A cégen belül átcsoportosított munkálókra vonatkozó irányelv talán megoldja ezt a problémát, de hát nyilván London-Szingapur között jó, fontos számunkra, hogy szabadon mozogjanak az emberek. Curtin Darling asszony két kérdést szólóan tett fel. Nos, a TISZA vagy a TTIP a fontosabb? Nos, szerintem a kettő nem inkompatibilis, nem összeegyeztethetetlen, hiszen a TISZA nem túl ambíciózus, mondjuk meg világosan, legalábbis pénzügyi szolgáltatások szempontjából, alapvetően a piaci hozzáférés szabályozza, ami pedig Amerikát illeti. A pénzügyi szolgáltatások terén az amerikai piachoz való hozzáférés nem igazán problémás. A szabályozási együttműködés az okozza a TTIP-ben e, e, a problémát. A prudential carve-out, hogy ezt a zsargont e, használjam, lehetővé tenni Tajván számára, hogy a Bázer 2-est, a Bázer 3-ast alkalmazza, vagy semmilyen Bázer szabályt nem, nem alkalmaz. a betétek tőke kezelésével kapcsolatos szabályokat szája íze szerint alkalmaznak, akkor mindenki. Nem következetes rendelkezésekből sokat alkalmazni, hát ez senkinek se jó. A TTIP nagyon fontos szerintem, mindenképpen konvergenciára van szükség. Ha a TTIP bármiről is szól, a, ti, a, a a TISA, ha valamiről szól, akkor az a jelenlegi gyakorlatok kőbevéséséről kell, hogy szóljon. Ha TTIP valamiről kell, hogy szóljon, akkor az a legfontosabb persze a tarifális szabályok csökkentése. A költségcsökkentés éppen ezért a szabályozási keret konvergenciájára kell, hogy irányuljon a TTIP. Ez jó a, a, a vegyipar, a, a, a, a, a mérnöktudomány minden, minden számára fontos és hasznos ugyanúgy a pénzügyi szolgáltatások számára is. Marx, uh... Teodorákis úr, köszönöm szépen, csak egy néhány rövid megjegyzést tennék. Először is sok-sok bátorságot kívánok a tárgyalóknak, illetve a Transzakbizottság tisztelt uh, képviselőinek uh, az egyetemes szolgáltatások védelme uh, megóvásánál. Nem fogok most a négyes modalitásról részletesen beszélni, hiszen a kollégák már válaszoltak saját ágazaik, ágazataik szempontjából. A postai ágazatok számára a négyes modalitás nem olyan nagy ö, probléma, ami azonban probléma a postai és logisztikai szektorban az a szabályozási együttműködés szintje. Nem vagyok szakértő, úgyhogy még csak meg sem próbálok belebonyolódni abba, hogy a TISZA és a TTIP között mik a jogi különbségek, és mely megállapodás áll felette melyiknek hiszen nem tudom a választ erre a kérdésre, de annyit azért el szeretnék mondani, hogyha a helyi hatóságok és a nemzeti kormányok kezéből kivesszük a közérdeket szolgáló szabályozás lehetőségét, akkor a munkavállalók és polgárok sorsát a vállalkozásokra és nagyvállalatokra bízzuk, és szerintem ez szakszervezeti szempontból elfogadhatatlan. Köszönöm. Hát még az Európai Parlament és parlamenti képviselők szempontjából is elfogadhatatlan, ez, ez kétségkívül így van. Kíván-e valamit mondani a bizottság a TTIP-ről és a tézáról? Köszönöm szépen, hát ha megengedik, akkor szólnék néhány szót. Bolc úr érvelése, ahogy gondolom, jó irányba mutat, hiszen a TISA, illetve a TISA-ban résztvevő felek igen heterogének, tekintettel arra, hogy mennyire nyitottak a külkereskedelem irányába. Vannak olyan országok és blokkok, amelyek nagyon nyitottak, mint az Európai Unió, és vannak olyanok, amelyek kevésbé nyitottak. Emiatt lehet szükség arra, hogy a tizában olyan alapvető standardokat fektetünk le, amelyek multilateralizálhatók majd a jövőben. Ha a ttip nézzük, akkor itt más a helyzet, hiszen itt két résztvevőről van szó, amelyek esetében a szabályozási szint hasonló, és hasonló a nyitottság szintje is, ezért itt messzebb lehet menni az olyan területeken, mint amilyen a szabályozási együttműködés, például a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozólag. Köszönjük! Akkor most Reding asszony kap szót. Mhm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. És szeretném mindazoknak megköszönni, akik részt vettek ebben a vitában, és azoknak a kollégáknak is, akik az Európai Parlament részéről hozzászóltak. Nagyon gyümölcsöző beszéd volt, vita volt, de ez csak a történet eleje most. Nem értünk még el a végére. És valóban különböző témákkal foglalkoznunk kell. Ezen kívül szeretném megköszönni az ECO és a Transport Bizottságnak a tagjainak a hozzászólásukat, és örülnék neki, hogyha megkaphatnám a szövegüket írásban. Ez nagyban segítene. Összefoglalni nagyon nehéz ezeket a különböző gondolatokat, mindannyian táplálják a vitát, tehát megpróbáljuk az Európai Bizottsággal együtt folytatni az együttműködést. Nyilvánosan szeretném kijelenteni, hogy a tárgyalásokról való tájékoztatás az Európai Bizottság részéről szeptember óta nagyon pozitív módon történt. A különböző képviselők a különböző frakciókból valóban választ kapnak a kérdéseikre nagyon nyitott, hát látható módon. Ezt azért szeretném elmondani, mert mindenki említette itt az átláthatóságot, tehát hogy hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz. Mi is szeretnénk ugyanígy hozzáférni a dokumentumokhoz. Épp ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki, aki ismeri ezeket a tárgyalásokat, feltette azt a kérdést, hogy miért nem látjuk a dokumentumokat, hiszen nincs rejtegetni való. Ugyanis, hogyha nem nyilvánosak dokumentumok, az a gyanút táplálja. Ha a dokumentumok nyilvánosak lennének, akkor nyilvánvaló lenne az is, hogy a gyanú megalapozatlan. Egy másik fontos elem, amelyet néhányan hangsúlyoztak, az a különböző ö, megállapodásoknak a kérdése. Szóval itt már senki sem tudja, hogy mi az alma és mi a körte. Tehát épp ezért nagyon fontos lenne, hogyha ebben a szakbizottságban a szakértőkkel együtt és a bizottsággal együtt elemeznénk azt, hogy mi várható a különböző területeken, és hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a területek, tehát hogy egy mondanak e egymással, vagy egy irányba muta, egymásnak, vagy egy irányba mutatnak. Ha egy kicsit koherensebb lenne, az jobb lenne. Van egy általános megállapodás, egy, egy egyforma vélemény a hozzászólók részéről, hogy egy jó megállapodásra van szükség. Lehet, hogy ez egy kicsit korlátozottabb lehetne, de hatékonynak kellene lenni. A kereskedelmi korlátok egyelőre ugyanis akadályozzák Európa tevékenységét, és európai normákat viszont meg kellene tartani. Ez volt a rövid összefoglaló. Most pedig a kérdés az, hogy innentől kezdve hogyan folytatjuk. Tehát a szakbizottság számára a feladatok listája az, hogy megvizsgálja a különböző tervezeteket, megállapodásokat. A TISZ-nak ez egy munkaév lesz, találkozunk az iparág és a, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselőivel. Lesznek meghallgatások különböző kér, kérdésekről. Az adatáramlás kérdése fontos lesz, aztán a módoknak a kérdése. És jó lenne, hogyha egy bizonyos parlamentben találkozhatnánk a nemzeti parlamentek képviselőivel is, tehát megszerveznénk egy meghallgatást a nemzeti parlamentekkel. És az év során pedig egy pártokon átnyúló jelentést is előkészítenénk az év vége előtt mivel önök a TTIP, ön a TTIP-pel foglalkozik, hogyha ezt a munkát befejezte, akkor el lehetne kezdeni a munkát a tízával kapcsolatban. Épp ezért szeretném az Econban dolgozó és a Trans, Trans bizottságban dolgozó kollégáknak, hogy tőlük is kérjük majd, hogy a véleményüket fejtsék ki. És lehet, hogy más szakbizottságoktól is kérünk véleményeket mert szükség van technikai és politikai tanácsra. Köszönöm szépen. Thanks a lot, madam. Köszönjük Reding asszonynak. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdéseket felvillantotta. mi kell majd dolgoznunk a jövőben, milyen konkrét aspektusaival kell foglalkoznunk ennek a témának, hogyan tudjuk a parlament álláspontját az év második felére kidolgozni világosan kell látni az ügyben is, hogy a különböző kereskedelmi tárgyalások hogyan függnek össze e, e, egymással. Gondolom, hogy a kereskedelmi főigazgatóságban lesz majd egy órási nagy e, kép arról, hogy mi ho, nyilakkal, hogy mi mivel függ össze, hol állnak most a dolgok az egyes tárgyalási folyamatokban. Köszönöm a szakértőknek, a meghívott vendégeinknek. Azt hiszem, hogy valóban gyümölcsöző volt az eszmecsere. Köszönöm mindenkinek. Kollégák, három órakor újra találkozunk és folytatjuk a munkát.